Okay, colleagues. Kedves kollégák, elnézést, hogy késtem. Kezdjük akkor az elnök közleményeivel és a jelentéstevők kijelölésével a koordinátorok döntése alapján. Először is a jelentéstevők előadó kijelölése. a 2016-os rendelet módosítása a repülőterek és légi irányítási szolgáltatások. A néppárt adja jelentéstevőt az egységes európai égbolt témájában a néppárt adja jelentéstevőt, az Európai Parlament és a tanács döntése a az interoperabilis EU eh, e ICOL kapcsán az ALDE adja a jelentéstevőt, valamint eh, a belvízi áruszállításra vonatkozó 1365-ös rendeletet módosító rendelet eh, jelentéstevője a zöldektől érkezik, valamint az IMCO ICOL javaslat részével kapcsolatosan a 49-es eljárást kérvényezzük, és a mi jelentéstevőnk adja majd ezt a részt. Ami pedig a hosszú távú finanszírozást illeti, itt nem történt döntés, és ugyanez vonatkozik az ENSZ gazdasági bizottságával kapcsolatosan is a a multicyclesre vonatkozóan, és a nemzetközi mobil berendezésekkel kapcsolatosan sem történt lépés. A 290-es cikk megvalósítására vonatkozóan a vizsgálat mellett történő jogalkotás tekintetében egyelőre a véleményt elhalasztjuk, ami pedig a monitoring, beszámoló és igazolás a tengeri szállításra vonatkozó 125-ös rendelet jelentéstevője a zöldektől lesz, és itt is a 49-es eljárást alkalmazzuk. Elsősorban a bizottság közleményéről van szó, illetve a tanács javaslatáról. Az ENSZ gazdasági bizottságával kapcsolatos megfelelő testületeket, illetően itt nem történt döntés, illetve lépés a koordinátorok részéről. Ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illeti, a következő ciklusban a meghatározott jogi aktusokra vonatkozóan jelölünk majd ki jelentéstevőket, és a kijelölt következő szakbizottság elnökének kell majd a bevált gyakorlatokat meghatározni rögtön a munka elejétől közve. A TRAN naptáráról is eszmét cseréltünk és döntöttünk a 15 14 14-15-16-os komitológiai eljárásokra vonatkozóan az FTL minden képviselő meg fogja kapni, amint megkapjuk, és ezt észrevételezhetik majd, de egyelőre ezt még nem kaptuk meg. Tehát ennyit a koordinátorok üléséről a jelentéstevőkre vonatkozó döntésekről. Vannak-e megjegyzések, nincsenek, akkor ezt elfogadtuk. Köszönöm szépen. És akkor folytassuk a szavazással. És kezdjük a tanács és a bizottság közötti megállapodással a TNT iránymutatásaira vonatkozóan Komucákos és Ertog úr a jelentéstevő, elektronikusan fogunk szavazni, de először ellenőrizzük a berendezést. A néppártban eh, talán nincsenek most túl sokan. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Tehát senki nem lépte túl a határt, ez már jó kezdés, rendben. És akkor most a tényleges szavazás következik, tehát Kumuszakosz és Ertug kollégák jelentéséről van szó, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 34 hét arányban két tartózkodás mellett elfogadtuk, gratulálunk Ertug és Komocakosz uraknak. Következik a műszaki alkalmassági jogszabálycsomagról történő szavazás, itt a tárgyalások megkezdéséről szól gyakorlatilag a döntés. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. Ez Kuhn úr jelentése egyébként, tehát 35-3 tartózkodás mellett elfogadva. Szenalova asszony jelentése a következő, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom és akkor ezzel 37-4 arányban két tartózkodás mellett elfogadtuk, a harmadik pedig eh, Szavizári féle jelentés, megnyitom a szavazást, lezár, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, megint 37-4 arányban két tartózkodás mellett. Tehát a tárgyalási mandátumot a két jelentéstevő ezzel megkapta, most pedig Dominik jelentése következik. Riké asszony jelentése a tengerészeti felszerelések, a 96-98 EK irányelv hatályon kívül helyezése, az 35-ös módosító mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük, kérem. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elfogadtuk. 36 és 37-es azonos, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, azt hiszem ugyanaz az arány, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-as mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Mais B. B kompromisszum. Mi történt az A-val? Jó, szóval a, a B kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40 egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellett ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva, 46-os mellett ellene tartózkodás elfogadva. A 47-es az 46-os megvolt, a C kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53-as mellette Itt a 13a cikkről van szó mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 54, 55, 57-es együtt, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 56-os szóbeli módosító, van-e kifogás, és szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy az új szabály szerint három kifogás kell, hogy beérkezzen ahhoz, hogy ne szavazzunk, szemben az egyel, de azt hiszem, hogy egy sincs, tehát itt ez nem áll fenn. Szavazzunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 58-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, D kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellett ellene tartózkodás elfogadva, 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62-es mellett ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a 62-est, megnyitom a szavazást, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, elutasítva 17-es mellett, ellene tartózkodás elfogadva, 63-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Azt hiszem ugyanaz, mint az előbb, de megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Elfogadva. Ezt hogy, hogy jött össze, nem tudom, de nem is érdekes. 64-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 67-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadva, 23-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadva, 24-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadva, 25-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadva, F kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. 72-es, 73-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 74 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 75-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva, 28, 76 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29-es a nyelvi módosító, 77-78-as, egészen a 81-82 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 80-as mellett ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva 30-as mellett ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 30-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33-as mellett ellene ellenőrizzük a 33-ast, Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Az egyes es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 34-es mellett ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a 34-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást elutasítva eléggé szoros eredménnyel. És akkor most a jogalkotási javaslatról, az egészről szavazzunk, megnyitom a szavazást, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 37-3 arányban három tartózkodás mellett elfogadva. És akkor most az állásfoglalásról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 36-3 arányban 3 tartózkodás mellett elfogadtuk, és akkor most az intézmény közi tárgyalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41 mellette két tartózkodással ellenszavazat nélkül elfogadtuk, Riké úrnak gratulálunk. Okay, colleagues, we now move on to the next item on the agenda. Következő napi rendi pontra térünk akkor rá, ez pedig a 2014-es költségvetés prioritásai. Düran asszony fogja, készítette ennek a témának az anyagát, és Lichtenberger az... Uh, will um, pass the message of Isabel, which, uh, who is not... Uh, az üzenetét közvetítem, aki ma sajnos nincsen itt, és különböző bekezdéseken át fogok szaladni, és szeretnék néhány szót mondani a különböző javaslatokról, amit Izabel készített. Az egyes bekezdésben megpróbáltuk átvenni az EMSZA vitának az eredményeit, és és a, az gáz és olaj létesítményeknek a, kell kapcsolatos kérdéseket, mert ugye nagyon fontos, hogy a parlamente tekintetben új kompetenciái vannak, de egy kicsit több szakbizottságéra is kiterjed ez, de ez mindenképpen egy fontos dolog. Kettes bekezdés az inkoherenciákra tér ki a projektek és a finanszírozás tekintetében, például a TENTI és a CEF esetében ezzel is foglalkozni kell. További módosítókat fogunk beterjeszteni az új MFF megállapodásról, mert korábban nem tudtuk, hogy mi lesz ennek az eredménye, és a hármas bekezdésben az innovatív technológiákkal foglalkozunk a fenntartható mobilitás érdekében, és ennek további következményei vannak az innováció és kutatási költségvetésre itt hiányoznak a konkrét akciók, és szerintünk ezen változtatni kell. Négyes bekezdés a az átfogó mobilitá, átfogóbb kérdése a, az elektronikus mobilitásnak, ez a trollibuszok, elektromos biciklik, gépkocsikra vonatkoznak, tehát hogy ne csak a gépkocsikra vonatkozzon ez ilyen típusú mobilitási költségvetést jobban ki kell egyensúlyozni annak érdekében, hogy széles körben hozzáférhető legyen az elektromos mobilitás. És az ötös bekezdés az pedig a folyamatban lévő fenntartható turizmus kérdéseivel foglalkozik. Itten pontosabb megfogalmazásokra van szükség a költségvetési sorok tekintetében Tehát, hogy legyen mindenképpen egy új költségvetési sor, ez nagyon fontos lenne. Ez nagyon fontos a turisztikával foglalkozó országoknak. Hát köszönöm az eddigi figyelmet, és remélem, hogy várjuk a javaslatokat, és át fogom adni Izabelnak. Köszönöm, mondja az elnök, Riké úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Düran asszonynak az elvégzett munkát. Úgy gondolom, hogy először is ez már elhangzott, egy új többéves pénzügyi keret eh, kerül ugye meghatározásra, amivel a parlament már elvi állásfoglalást eh, kifejtett, ez eh, pozitív volt, viszont ugyanakkor mégiscsak nagyon komoly korlátok vannak, mert a parlament és az intézmények első alkalommal fogják csökkenteni a költségvetést. Ez azért mindenképpen problémát jelent a közlekedési költségvetésre is, mert eh, egyrészt eh, eh, lehetőségek vannak, de ugyanakkor lényeges a csökkentés, ami megváltoztatja az egész helyzetet. És ahogy ezt most az imént elmondta a jelentés tevő. Egyes témák már szóba kerültek, de szerintem költségvetési szempontból kell megvizsgálni a dolgokat, és először is emlékeztetni kell arra, hogy mennyire fontos a mi ágazatunk a versenyképesség szempontjából. Ez nem mindig kerül figyelembevételre. Tehát vannak olyan témák, amelyek mindenképpen megérdemlik, hogy kiemelt helyet kapjanak a költségvetési javaslatunkban. Mindaz, ami a negyedik vasúti csomaggal kapcsolatosak, ami azt igényli, hogy pénzeszközök legyenek. Itt gondolok a beruházásokra, hogy összekapcsolhatóak legyenek a létesítmények. És itten azért elég csalóka a csalókák ezek az összegek, mert ugye még az előző keret tehát nézzük, akkor eh, reál értékben eh, alig ha van növekedés. Ugye 5 milliárd eh, a névleges emelkedés. Még jobban kellene hangsúlyozni az ügynökségek szerepét, mert évek óta állandóan átszervezzük az ügynökségeket, új feladatokat kapnak, ugyanakkor a az eszközeik csökkennek. Tehát a tanácsnak és a bizottságnak meg kellene magyaráznia, hogy hogyan lehet a közlekedést átalakítani, megreformálni, hogyha új feladatokat adunk az ügynökségeknek, ugyanakkor az eszközeiket megcsökkentjük. Az emsz át itt említették, Düron asszony említette, de nagyon aggódóva nézem a vasúti ügynökséget a negyedik csomagban. Ugye műszaki elem ott van, komoly feladatokat ró az ügynökségre, miközben a költségvetése csökken, méghozzá jelentősen. És ezek az összegek egyáltalán nem felel, felelnek meg a feladatoknak. Szeretném hangsúlyozni a kutatást, a ugye a 2020-as programban volt benne, és itt is megint csak nagyon erősen csökkentették. Körülbelül egy milliárd eurót sikerült megőrizni az egész programra. Szerintem itt még küzdeni kell, annak érdekében, hogy az eredeti összeg az vonatkozon a közlekedésre is, és különösen a vasút esetében ugye a joint undertakingre és egyebekre és ezt szerintem azonnal hangsúlyozni kell. Vannak még egyéb témák is, amiket vissza kell helyezni a költségvetésbe, például az, az utasjogokra gondolok, a reptércsomagra, úgy, ahogy ezek előttünk vannak, illetve amik még ide fognak kerülni. Összesen meglepett, hogy az a, az óriási munka, amit a szakbizottság elvégzett, közlekedési vonatkozásban, és amihez hozhat jobb integráció, jobb szolgáltatás, jobb teljesítmény, ugyanakkor teljesen ellentétben van a költségvetési javaslatokkal. Elnök, köszönöm szépen, szocialisták nevében, Guardians asszony a Libe nevében. Köszönöm, elnök úr. kiegészítve Rike kollégát, azon túl, amit a múlt heti Strasburgi politikai ö, szavazás jelenthetett, igazából ö, igen kevés mozgástér maradt ahhoz, hogy valamit is javítani lehessen a helyzeten. Politikailag prioritás ez a bizottságban, de mindez nagyon bonyolultnak ígérkezik. És valahol a vélemény ezt tükrözi is. A következő évekre pozitív dolgokra lenne szükség, 14-re, mint például a megállapodás, ami Ayala asszony és Rike úr célkitűzése. A CEFRE vonatkozóan, és arra, hogy egyáltalán ez hogyan hat majd a költségvetésre. mindenféleképpen elsődleges célkitűzésékkel váljon ez. Ezeket az apróbb változásokat majd fel kell tüntetni, jelezni kell a bizottságnak akkor, amikor a költségvetés komolyabban e, tárgyalja. Meg kell állapítanunk, megfelelő ö, kiegészítő módosító indítványokkal ö, meg kell valósítani azt, hogy ez bekerüljön a változtatásokba a vonatkozó infrastruktúrák tekintetében. A következő évekre ez mindenféleképpen prioritás kell jelentsen a bizottság számára, ami pedig az idegenforgalmat illeti. az ezzel kapcsolatos politikákat is alkalmassá kell tenni, de a költségvetési szintnek is ezt tükröznie kell. Ez továbbra is európai kompetencia, nem elégedhetünk meg egyszerű pilót projektekkel, előkészítésekkel. Mindannyian tudjuk, hogy bizonyos esetekben jól működtek ezek, tehát a jól sikerült pilotprojekteknek át kell alakulniuk, át kell őket változtatni, alakítani végleges döntések. Én úgy gondolom, hogy nem megfelelő a véleményt azzal indítani, hogy a tengeri biztonsági eh, eh, kérdést így tárgyaljuk. Ugye bővítettük a kompetenciákat itt, eh, de egy vélemény első paragrafusa valahol tartalmibb, szakmaibb kell legyen. És ezt egy kicsit később kéne feltüntetni a szövegben. Meisner asszony, köszönöm szépen. Szerintem ebben az esetben is látjuk, hogy itt eh, a költségvetést eh, tekintve nagy az egyetértés, úgyhogy köszönjük szépen. Ugyan eh, Durán asszony nincsen jelen ma, de megkaptuk az üzenetét. Itt van némi eltérés a közlekedés zálása között, az emberek szabad mozgása, a szolgáltatások szabad mozgása között, ami a papíron szerepel, illetve ami a valóságban kialakult. A transeurópai hálózatokhoz mindenféleképpen megfelelő finanszírozást kell biztosítani, és én most a CEF-re szeretnék konkrétan utalni. Dominik Rike is említette ezt, hogy ezt a több éves pénzügyi kerettel összefüggésben kell vizsgálni, és mindannyian értünk, értettünk abban, hogy meg kell valósítani mindezt az európai közlekedési hálózat képítése érdekében. A másodszorban, és teljesen joggal utaltak arra, hogy a tanács egy kívánságlistát állított össze, mint egy karácsonyfa dísz gyűjteményt, E, nyilvánvalóan, hogyha ehhez nem rendelnek megfelelő finanszírozási forrást, akkor a dolog nem tartható. Az ügynökségek e, is e, megfelelő feladatokat kaptak, így például az Európai Vasúti Ügynökség, ezzel a vasúti csomag is foglalkozik, és hogyha a szennyezéssel kapcsolatosan megvizsgáljuk a felelősségeket, oda kell figyelnünk az offshore létesítményekre is, és ehhez további emberekre van szükség. Ami pedig eh, az ügynökségek munkájának felvizsgálatát eh, illeti, eh, láttuk, hogy itt az emberek nem ölbetett kézzel üldögélnek, hanem valóban van feladatuk. De ez sem stimmel valahogy. Újítás, kutatás, ezek szintén nagyon fontosak, különösen az interoperabilitás szempontjából, a tisztább energiaforrások felhasználása szempontjából ehhez is forrásokra van szükség, és az elektronikáról is. Például, ami különösen közel esik hozzám a folyékony gáz, vagy cseppfolyósított gáz szállítása, végezetül pedig az forgalom. Hogyha itt csak kisebb összegek állnak rendelkezésre akkor hogyan tudjuk biztosítani a fenntartható idegenforgalmat fogyatékkal élők vagy idősebbek esetében. Tehát ehhez is megfelelő intézkedésekre van szükség, de összességében a jelentést jónak tartom és támogatandónak. Köszönöm, Bradborn. <coughs> Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány dolgot szeretnék megemlíteni először is, ami a az általános véleményt illeti ezzel kapcsolatban. Ugye hallottuk, és már az elmúlt években, hónapokban szólt arról, hogy lesz egy európai tanácsülés, és a lényeg ugye, hogy munkahelyeket hozzunk létre, gazdasági növekedést érjünk el. Hogyha ezeket a véleményeket itt megnézem, ebből semmit nem látok tehát egyszerűen semmi nem ö, reális, és nem látjuk, hogy végül is ö, mi van azokkal a célokkal, amit a ö, tanácsülésen az tagállamok megfogalmaztak célként. A második bekezdés a, ebben a véleményben egy ö, óhajlista valójában, és a kollégák az SND csoportból is hasonlóan elmondták, hogy a prioritások nem egészen azok a prioritások, amikre koncentrálni kellene a közlekedés szempontjából, ha tovább akarunk lépni a gazdasági növekedés agendával. Nagyon szép, hogyha beszélünk ezekről a dolgokról, mint például a trollibusz és a villamos elektromos bicikli, ez nagyon jó, de a növekedéshez egy megfelelő infrastruktúra kell, ami biztosítja, hogy a, szá- a az áruszállítás, a személyszállítás és egyéb szolgáltatások megfelelően tudjanak mozogni az unió területén. Egyes kérdések, amiket már felemlítettek, például a periférikusan jelennek meg, például a különböző ügynökségeknek az elburjanzása. Önök tudják, hogy én nem vagyok nagy híve az ügynökségeknek, de az egyik fő bekezdés az az, hogy mire akarjuk költeni a pénzünket, vagy a költségvetési részét a költségvetésnek. Tehát eh, itt eh, legalábbis ezek az ügynökségi kérdések, ezek periférikusak, tehát vannak itt sokkal fontosabb dolgok, tehát szerintem át kellene ezeket alakítani úgy a módosítókat, hogy eh, a gazdasági növekedés vetülete jelenjen meg, és az összes egyebet félre kellene tenni, tekintettel a jelenlegi pénzügyi helyzetre, mert jelenleg erre se az uniónak, se a tagállamoknak nincs pénzük. Elnök, köszönöm szépen. Toszman úr a bizottság részéről. Hol van? Ott van. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen, hogy lefolytatják ezt a vitát és azt a megközelítést alkalmazzák, amit ez a bizottság mindig is tanúsított, hogy támogatólag járnak el. Mi azt szerettük volna hangsúlyozni, hogy 2014-ben a nagy közlekedési projektekre azt szeretnénk, hogyha hatszor annyi lenne minden, mint 2013-ban volt. Tehát ezért vannak ezek a nagy viták ezekről a pontokról. Tehát az a vita, ami elkezdődött, mindenképpen nagyon pozitív, akkor is, hogyha rendkívül nehéz költségvetési szempontból ez az időszak. Az ügynökségek tekintetében önök nagyon jól tudják, hogy amit június 26-án a bizottság javaslott, javasolt, ezek csak a jelenlegi feladatokra vonatkozik, és egy kiegészítő költségvetési javaslatot készít a bizottság, és akkor valószínűleg az új feladatokkal külön tudunk foglalkozni, illetve megnézni látjuk, hogy a, milyen irányba is mennek az ügynökségek. Ami pedig a ö, tengerészetet és a ö, szennyezést jelenti, ott egy külön költségvetési javaslat lesz az EMSZ-nál a tengeri szennyezés megelőzendő és az offshore gáz és olaj kitermelésekkel kapcsolatos szennyeződésre. Úgy gondoljuk, hogy mindazok az aspektusok, amit eddig megjelöltek, és amik fontosak az innováció és a növekedés szempontjából, azok beleférnek az innovációs agendába, és természetesen ez 2014 től kezdődően kerülne megvalósításra. Ami pedig az interoperabilitást és az intelligens közlekedési rendszereket illeti, a Horizont 2026 és a, az Európa összekapcsolását, itt jó programokra, jó politikákra van szükségünk, mind a mellett, ami már megvan. Tehát még egyszer köszönöm, hogy ezt a vitát megnyitották, és köszönöm a támogatásokat, és visszaadom a szót elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Ezeket majd közvetíteni fogom a jelentéstevő asszony felé, és azt hiszem, hogy ezzel a vitát lezáratjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. És akkor a módosítók határideje július 24 dél szeptember 5-én szavaz a szakbizottság, a plenárist még nem erősítették meg, tehát a módosítók benyújtási határai még egyszer július 24-12 óra. Következő napi rendi pontunk a járművezetői kártya funkcióit tartalmazó vezetői engedély tekintetében történő módosítások. Foarte pe scurt, această directivă... Nagyon röviden, ha emlékeznek, az irányelvet csomagként terjesztették elő a rendelettel közösen a digitális menetírókra vonatkozóan. Mindkét joganyag azt célozta, hogy a visszaéléseket és az administratív terheket visszaszorítsuk, a tahográfokkal kapcsolatos esetleges manipulációkat. A bizottság javaslatát egy hatásvizsgálat is alátámasztotta. Ez azonban nem tartalmazza a vezetői engedélyek és kártyák összes szempontját. Tehát ez az anyag az elvárásainktól elmaradt. A rendelet utal a digitális tahográfokra. Itt az összes rendelkezés kikerült, ami a vezetői engedély és a vezetői kártya közötti integrációra vonatkozott volna. És ezért a parlament akkoriban az első olvasatban a digitális tahográfokra vonatkozó szabályozás kapcsán úgy szavazott, hogy a bizottság térjen vissza ahhoz az állásponthoz, ami a hatásvizsgálatban is szerepelt, és vegye figyelembe a parlament összes javaslatát. Az Európai Parlament számára nem túl könnyű ezt a politikai üzenetet közvetíteni. Amikor a bizottság egy új jogalkotási javaslattal áll elő erre vonatkozóan, akkor a parlament szeretné, ha a hatásvizsgálat megfelelne az általunk javasoltaknak, nevezetesen figyelembe kell vennie az összes olyan szempontot, ami a megvalósíthatóságra vonatkozik, illetve az hivatásos sofőrök által használt összes igazolvány, engedély, kártya ötvözését. Ennek meg kell vizsgálni az összes technikai lehetőségét, a ilyen kártyák kompatibilitását, figyelembe véve az adatvédelem kérdéseit is. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a parlament számára nem kielégítő ez a hatásvizsgálat, ugyanis nem veszi figyelembe a, az integráció költségét, illetve a megosztott információs rendszer következményeit, amit a különböző intézmények alkalmaznak. Tudjuk, hogy számos tagállamban a belügyminisztérium adja ki a vezetői engedélyeket, miközben a közlekedési minisztérium kezeli a járművezetői kártyákat. Az integrációja a két dokumentumnak, illetve a kettős információs rendszer továbbműködtetése nem került be a hatásvizsgálatba. Ezen kívül a vezetői engedélyeken alkalmazott mikrocsipek eltérnek a jármű vezetői kártyán alkalmazottól. A különféle szabályok európai jogszabályokban és a nemzeti jogszabályokban egy, egyaránt érvényesülnek, úgyhogy most egyelőre meglehetősen nehéz lenne ezeket összehangolni. Ezért azt javasoljuk, hogy a bizottság vonja vissza a javaslatát, gyakorlatilag elutasítjuk ezt a javaslatot, és azt szeretnénk, a bizottság előbb egy hatásvizsgálatot készítene, amit a parlamentnek is legalább két éven belül megküldene. Nem fogadunk el semmiféle jogalkotási javaslatot erre vonatkozóan, ha ehhez nem készül megfelelő hatásvizsgálat. Köszönöm, elnök úr, és várom a kollégák hozzászólásait. Elnök, köszönöm szépen. Én most a türelmet kérek ugyanis nekem most egy intézményes bizottságba kell mennem, úgyhogy először Lichtenberger asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen! A jogi szakbizottságban kell szavaznom. Én egyetértek a kolléga elemzésével. Valóban ez a javaslat nem kellően kiérlelt, és nem felel meg az általunk végzett munkának. A bizottság mindig a saját útját kívánja járni. Itt az már az elfogadhatatlan, hiszen végül is itt az intézmények együttműködéséről van szó, tehát ezt vissza kell utasítani. Számos kérdés tisztázatlan, legyen az a tahográfok kérdése, vagy a különféle adat tárolás a mikrocsipeken ezek óriási problémákat okozhatnak, és így ezt az anyagot nem tudjuk elfogadni, tehát ezt vissza kell küldenünk a bizottságnak, mert egyébként olyan javaslatokat kapunk, amelyek esetleg többséget kap, és akkor a bizottság úgy tesz, mintha semmi nem történt volna. Úgyhogy itt az intézmények között közti javaslatra kell törekednünk, azt mondva, hogy igen, a parlament ezt és ezt kérte, hiszen ez vezethet el a döntés. Ez nem csak a bizottságnak kell a vezető szerepet játszani, hanem az összes intézménynek ebben részt kell vennie, hogyha cél akarunk jutni. És ez egy nagyon fontos téma számos alkalommal foglalkoztunk már ebben az ágazatban a visszaélésekkel, és hogyha egy javaslatot akarunk készíteni, és azt korrigálni, akkor mindenféleképpen hatásvizsgálatra van szükség, nekünk kell megmondani, hogy ettől mit várunk, és én éppen ezért egyetértek azzal, hogy ezt most utasítsuk vissza, küldjük vissza a bizottsághoz. Köszönöm a kolléga nőnek. Tikau én is szeretnék Tikau asszonynak köszönetet mondani a egyértelmű eredményhez, illetve magyarázathoz, ehhez sok minden hozzáfűzni való nincs. Itt nem egy új vezetői engedélyről van szó, vagy pedig az erre vonatkozó irányelv átdolgozásáról, amire egyébként lenne némi szükség, hanem arról, hogy a jármű vezetői kártya funkcióit integráljuk a vezetői engedélyekkel a tahográfok tekintetében. Itt természetesen az adatvédelemre mindenféleképpen tekintettel kell lenni, és ezt elemezni kell, meg kell vizsgálni. A tagállamokban a vezetői engedélyek nagyon eltérőek, és ezek kiadása, szabályozása, nemzeti hatáskör, ezeket nem tudjuk egységesíteni. Éppen ezért mi teljes mértékben támogatjuk a jelentéstevő javaslatát a néppárt részéről. Meissner asszony, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Tikau asszonynak. A digitális menetírókról már többször szóltunk az ennek a területnek a szabályozásáról, és ezt igyekeztünk kiegyensúlyozottan megtenni. Azt megvizsgálva, hogy egyáltalán mire használjuk ezeket a menetírókat. Mit lehet ezzel elérni? Nyilván a mai technológiai színvonalon nyilvánvaló, hogy sok mindent nem tudunk összeötvözni, egységesíteni, hiszen ennek óriási költségvonzatai is vannak. A bizottság egyrészt azt mondja, hogy a vezetői engedélyeken ezeket a funkciókat be kell építeni, viszont arra nincs tekintettel, hogy ez mit jelent a tagállamok számára. Lehet, hogy egyes helyeken ezt nem is lehet megvalósítani és vannak olyan esetek, ahol itt az ezzel járó költségek lényegesen magasabbak, mint más Tehát azt hiszem, hogy ez a javaslat nem teljesen átgondolt. Éppen ezért én is egyetértek azzal, hogy ezt a javaslatot át kell dolgozni, vissza kell küldeni egyelőre. És mint ahogy már mások is említették, az adatvédelmi szempontokat mindenféleképpen szem előtt kell tartani. Minél többet egyszerűsítünk a technológia fejlődése eredményeként, annál inkább fennállhat az a veszély, hogy az adatokat illetéktelen módon, vagy illetéktelen helyeken használják fel, úgyhogy mi is támogatjuk Tika asszony jelentését. Az ECR nevében Foster asszony, vagy Rossbach kolléga? Néhány észrevételem lenne, egyetértek a jelentéstevővel. Már régen óta felvetettük, és ezt is elég igaz, amit a kollégák elmondtak, hogy ez nemzeti kompetencia. Különböző kormányzati szervek foglalkoznak ezen kérdésekkel a tagállamokkal és egész Európában nem azonosak a gyakorlatok, tehát ha megnézzük a különböző engedélyeknek az összevonását, akkor a végén ott kötünk ki, hogy nem, mi van akkor, hogyha valakinek elveszik a jogosítványát, és különböző gyakorlati kérdések is felmerülnek itten. És a tanács, és szerintem a tagállamok sem voltak egészen világosak e tekintetben. Nyilvánvaló, hogy a technológia változik, fejlődik, és gondolkodhatunk azon, hogy valamit majd a jövőben tegyünk de azt sem szabad elfelejteni, hogy nagyon sok olyan állampolgár is van, aki nem utazik más országba. Most itt azt nézzük, hogy mi van azzal, aki egész Európán át akar vezetni. Esetleg, és hogy el is fogadják a jogosítványát, hogyha egy másik országban megállítják. Tehát erről van mindössze szó és az is, hogy ezeknek a különböző megvalósíthatósági tanulmányoknak a, azok sem olcsók, azért ezt is meg kell nézni. Tehát szerintem ezt, ahogy Sofia is mondta, ezt egyenre el kéne vetni, mi inkább ezt számogatjuk. Jelenleg szerintem itt vagyunk, vannak olyan dolgok, amik ennél sokkal fontosabbak. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen, Riké úr. Köszönöm szépen, elnök úr köszönöm Cika asszonynak ezt a jelentést, és meg kell mondjam, hogy a bizottságnak a javaslata a Leonardo da Vinci helikoptere. Tehát egy kitűnő jó rajz, nagyon megelőzi a saját korát, csak éppen képtelen abban az időszakban repülni. Tehát itt figyelembe veszük azokat a korlátokat, amik az egyes tagállamokban vannak. Ez az ötlet megvalósíthatatlan. Nagyon vonzó, csak éppen teljesen irreális ötlet nekem, és mindenkinek úgy tűnik, hogy ez az érzése ezzel kapcsolatban, és a jelentéstevőnek az ötlete teljesen a helytálló, hogy ezt egyszerűen el kell, hogy vessük. Bizottság részéről úgy tűnik, hogy az a jelentéstevőnek az álláspontját támogatják itt legtöbben, de most akkor átadom a szót a bizottságnak. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Tikáó asszony. Na, csak nagyon röviden, valóban a jogalkotási eljárásban, a rendelet értelmében a bizottság feljegyezte, hogy a társjogalkotó nem szeretné támogatni ennek a rendeletnek a módosítását, és hogy a egységes vezetői engedélyek legyenek, és az ezzel kapcsolatos irányelv javaslatot is nem támogatják holott ennek azért lettek volna előnyei a csalás és egyebek kizárása tekintetében. A bizottság ugyanakkor nem osztja ezt a véleményt, és a kompromisszum szellemében a bizottság a tahográf anyagot elfogadta, úgyis be elfogadta, hogy a 27-es cikket hagyjuk ki, tehát a bizottság június 19-én úgy döntött, hogy visszavonja a vezetői engedéllyel kapcsolatos irányelv módosítási javaslatát mivel ez a kezdeményezés egy kiegészítő intézkedésként kerül beterjesztésre, és az 27-es cikknek a függvénye be tudom jelenteni, hogy az adminisztratív eljárás a hivatalos közlönyben meg fog majd jelenni. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt visszaadnám a jelentés készítőnek, tehát én még egyszer szeretném, hogy világos legyen. A bizottságnak az a szándéka, hogy visszavonja ezt a javaslatot. Ugye erről van szó. Megerősítés, hogy igen, rapporteur, Jelentéstevő kíván ezt szólni? Köszönöm. Mint ahogy a jelentésemben is áll, mi azt javasoljuk, hogy ezt a javaslatot utasítsuk vissza. Meissner asszony már elmondta az indokokat. Úgy gondoljuk, hogy a jövőbeni javaslat javaslatot alaposabban át kell gondolni, át kell írni, mielőtt a bizottság előterjesztené azt. Egy hatásvizsgálatot kellene készíteni az Európai Parlament által kérteknek megfelelően, hiszen ez a jelentés rendkívül fontos a parlament számára, és biztosítani akarjuk, hogy az új jogalkotási javaslat ne vegye figyelembe a parlament véleményét ebben a témában. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának a hozzászólásáért, és biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament szavazása egy politikai üzenet is lesz az Európai Parlament részéről, ami a hatásvizsgálat tartalmát illeti és mi azt szeretnénk, hogyha mi specifikációink érvényesüljenek. Na most már csak a formalitások. Július 18-12 óra a módosítók benyújtási határideje a szakbizottságban. Szeptember 17-én szavazunk következik a napirendünkön a jogalkotási felhatalmazás és a bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés nyomon követése, Al-Kadrai és Kuhn urak a jelentéstevő. Köszönöm szépen. Al-Kadrai kollégával közösen egy állásfoglalást készítettünk. A szakbizottság minden tagja ezt megkapta. 14 módosító indítvány érkezett, körülbelül a felét mi ketten készítettük, és majd Alkedrái úr is röviden állást foglal, három módosítót Alaya Szender asszonytól kaptunk, a e, jogalkotás, a e, feladalmazáson alapuló jogalkotási aktusokkal e, kapcsolatos bizottsági vonalkodása vonatkoznak ezek, illetve a megfelelő kompetenciákra, a személyzeti hiányokra, Meissner asszony is javasolta a parlament ellenőrzési jogkörének tiszteletben tartását, valamint vannak olyan módosítók, amik a korlátozott forrásokra vonatkoznak. Lichtenberger asszonynal egyeztettünk, és úgy gondoltuk, hogy bizonyos területeken a jogalkotási felhatalmazást meg kell, hogy tehát biztosítani kell a parlament számára is, hogy elkerülhessük az esetleges kedvezőtlen jogi következményeket. A fő lényeg, hogy a bizottság tekintetében ellenőrzést lehessen gyakorolni. És ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében eh, problémát okozhat, hiszen ez azt feltételez, hogy bizonyos jogalkotási anyagok visszakerülhetnek a parlamenthez. Például az EVEX rendszerben egyetértünk eh, a módosítókkal, és ezeket beépítjük majd a jelentésünkbe. Köszönjük szépen. Elnök, Alkedrai úr, Dank ook aan mijn co-rapporteurs. Szeretném <clears throat> megköszönni a társ előadónak, Kun képviselő úrnak is a nagyon jó együttműködő munkát. Rövid is lehetek, az az igazsághoz, a véleménytervezetünkhöz relatíve kevés módosító érkezett, egy irányba hatnak egyébként is, úgyhogy kibővíthetjük és módosíthatjuk ezt a szövetet, hiszen mi magunk is egyetértünk a módosítókkal, a beérkezettekkel, mi is nyújtottunk be néhány módosítót, hogy hangsúlyozzunk bizonyos elemeket a Eh, amelyek arra vonatkoznak, hogy a parlamentet nagyobb mértékben kell bevonni az előkészítésbe, eh, nemzeti szakértők bevonásával. Eh, tehát szorosabban kell bevonni a hatékonyabb munka érdekében ezeket a szakértőket a jogalkotási felhatalmazás tekintetében nem sok egyebet tehetek hozzá, a, vagy tehetünk hozzá a következő hetekben. Megpróbáljuk most majd pontosítani még a végleges szöveget, és egyöntetű támogatást várunk, mert alapjában véve mindannyian egyetértünk. Piasztor asszony, köszönöm szépen én is mind a két jelentéstevőnek, Kun és Alkedrai úr, uraknak. Már több mint három éves tapasztalataink vannak a Lisszaboni szerződéssel, és ez szerint az Európai Parlament egyenjogú jogalkotó a többi intézménnyel. Ezt azonban sem a tanács, sem a bizottság nem fogadja el minden esetben. A bizottság a szerződés őre, és nyilvánvalóan igyekszik minél több kompetenciát magának tudni, a kérdés az, hogy ezek a hatáskörök megkerülhetik-e a parlamentet. Éppen ezért olyan végrehajtási jogi aktusokra törekszik, amelyben a parlament talán nem vesz teljes körűen részt, esetleg úgy gondolja, hogy itt olyan technikai dolgokról van szó, amiben a parlamentnek nem kell feltétlenül részt vennie. Számos alapvető technikai részlet is van, amiknek azonban komoly politikai jelentősége lehet. Például, ha biztonságról beszélünk, nyilvánvalóan szeretnénk, ha minket is bevonnának. Éppen úgy, mint az adat védelem tekintetében, épp most erről szóltunk a tahográfok esetében, és ezért teljesen helyesnek tartom, hogy figyeljünk oda a parlament jogait, hogyan lehet tiszteletben tartani, hiszen mi vagyunk a közvetlenül megválasztott képviselők. Úgyhogy a módosítókkal igyekeztünk megerősíteni a jelentést, és felhívni a figyelmet arra, hogy a bizottság a szerződés őre, és ezt a szerepét komolyan kell, hogy vegye, megfelelő információval kell, hogy szolgáljon a parlament számára, hogy mi is a jogunkkal, mint jogalkotó élni tudjuk, és a demokratikus lehetőségeket élvező Köszönöm, Meissner asszony. Meissner asszony ma itt a teremben Meissner asszony meghívására eh, néhány eh, ifjú részt vesz, eh, meghallgatja a szakbizottságunk ülését. Remélem, hogy érdekesnek és információ dúsnak találják, úgyhogy mindenkit szeretettel üdvözlök. Eh, Michael Kramer, köszönöm szépen én is a lehetőséget, nagyon örülök, hogy pontosan akkor szólhatok, amikor egy német delegációt eh, üdvözölhetünk itt a teremben. Michael, eh, itt azonban alsó százországról beszélünk. Igen, de ez korábbi kelet-németország, ha nem tudnád. Nos, tehát minden esetre a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal mindig is arra törekedtünk, hogy a Lisszaboni szerződés keretében némileg korlátozott bizottsági hatáskört érvényesítsük. És a Connecting Europe Facility kapcsán is igen komoly vitánk volt a bizottsággal, és kompromisszumra törekeztünk. Két módosító indítványt nyújtottunk be, a 9-es és a 13-ast. Most Lichtenberger asszony nevében is beszélek, akinek szavaznia kell. Tehát a delegált és végrehajtási jogi aktusok. Ezeknek technikai és adminisztratív jellegűnek kell lenniük, tehát erre korlátozódnak. És a politikai témákban a parlamentet minden esetben be kell vonni. Természetesen mindig is vannak törekvések, Éppen ezért felszólítjuk a bizottságot, hogy a 13-as módosítónk szerint a kétfajta jogi, alkot, jogi aktus esetében teljesen pontosan írják körül a hatásköröket. Tehát amikor egy jelentés érkezik, akkor egyértelműen látni kell, hogy itt lehet-e alkalmazni a felhatalmazáson alakuló jogi aktust, vagy nem hogy ezzel ne csorbuljon a parlament jogalkotási, társogalkotói szerepe, hiszen nekünk kell a polgárok érdekeit képviselnünk, és ezt nem adhatjuk fel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor a komitológia jegyében nem tudom, hogy van-e még valami hozzátenni való, Werner? Csak röviden Kramer és Lichtenberger kollégákra reagálva, a Lisszaboni szerződés lehetőséget ad a 2019-es 291-es cikk szerint átadjuk a jogalkotási hatáskört a bizottságnak. Ez azonban nem teljesen egyértelműen definiált, itt az szerepel benne, hogy ennek lényeges politikai kihatása nem lehet. És ezért nagyon nehéz pontosan meghatározni, hogy most lehetőség van-e vagy nem egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusra. Egyébként teljesen egyetértek Még egyszer, tehát mi átadhatunk jogalkotási hatáskört a bizottságnak, de ezt vissza is vonhatjuk. És ezt egy ellenőrzési monitoring rendszerrel kell figyelemmel kísérni. És ebből fakad a probléma, hogyha egy intézmény saját magát ellenőrzi, ez nem biztos, hogy a legüdvözítőbb. dank u wel, voorzitter. Kadraai, hoor. In dat amendement uh, eh, goed voor. Nos. Ayala Sender collega. a bizottság szerepét hangsúlyozta, arról beszélt, és eh, a általatett javaslat szerint a bizottság egy eh, kezdeményezéssel javaslattal áll elő, Nyilvánvalóan bizonyos esetekben ö, megtörténhet az, hogy ö, felhatalmazást kér végrehajtási hatáskör helyett. De én ebben az egész összefüggésben és kérdéskörben óvatosabban járnék el. A tárgyalások során mindig is egy problémából indulunk ki. A bizottság. A bizottságnak ezzel szemben, hogy úgy mondjam, egy picit demokratikusabb reflexel kellene rendelkeznie, és jobban tisztában kéne lennie, hogy... Köszönöm szépen, akkor most már csak emlékeztetni szeretnék a demokratikus reagásra. Tehát szeptemberben lesz a szakbizottsági szavazás, és a jogi bizottságban pedig október 14-én a plenáris pedig majd még meglátjuk. Tehát akkor a szeptemberben lesz a következő témánk a második fele a negyedik vasúti csomagnak, ez a technikai pillér, három jelentés készült Bilbao asszony, Kramer és Ziller képviselők. Kezdem az, az interoperabilitás kérdésével, amelyik Bangenaike asszonynak a ugyanazt a rendszert fogom alkalmazni, amit tegnap csináltunk, 5 perc a jelentéstevőknek, 3 az árnyékoknak, és 2 másoknak, és hogyha elérik az 5 percet, akkor én eh, lekap, nagyon örülnék, hogyha az 5 percet betartanák. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. El kell mondanom, hogy a múlt héten Strasbourgba utazott volna valaki, de nem ért időbe a városba, mert az a vonat, amin utazott, Luxemburgba kellett, hogy rostokoljon. Belgium ugyanis nem ismeri el a nagyhercegség fékrendszereit. Ez nem egy elszigetelt dolog. 2013-ban ez azt jelenti, hogy még mindig nincs egységes európai vasúti rendszer, tehát nem lehet gyakorlatilag gyorsan határokon átjutni mondjuk Valencia-Oszló távolságban. Ma ezek felülmúlható, megoldható problémák lennének, jogi akadályok merülnek fel, régi állami vasúti monopólium problémák. Ez nagyon nagy mértékben csökkenti a versenyképességét, az intermodalitás lehetőségét más szállítási formákkal, akár légi, akár közúti veszünk és ettől ismétlem a versenyképessége is a vasúti szállításnak csökken komoly és hatékony beruházásokra van szükség ezeken a területeken, különben az itt tevékenykedő vállalatok, vállalkozások nehezen tudnak helytállni, pedig nagyon komoly hozzájárulása lehetne ennek a változásnak a kibocsátás csökkentéshez. Enélkül Európában egyébként azt kell mondanom, hogy jelenleg is 8 milliárd eurós a forgalma a vasúti szállításnak, 13 milliárd eurós bevétellel 73 milliárdos összvolumennel 800 ezer foglalkoztatottal. 2050-re ugye az elképzeléseink szerint 50%-ának az áruszállításnak vasúton kéne, hogy folytatódjon. Emellett persze nyilvánvalóan csökkenteni kell a költségeket, javítani a szolgáltatásokat, és ezzel 60%-kal lehetne a széndiokszid kibocsátást csökkenteni az 1990-es állapotokhoz képest. Nem akarok én most nagyon szakmai, technikai részletekbe bebocsátkozni, pusztán azt vitatnám meg önökkel, hogy mindez mennyire fontos lenne a versenyképesség és a mobilitás javítása érdekében. Együtt kellene kidolgoznunk olyan stratégiákat, amelyek hiánya jelenleg nem teszi lehetővé, hogy egységes vasúti rendszer tér jöjjön létre. Számos tényező járul ez hozzá. Ezen a héten azt kell mondanom, hogy mindenféleképpen be kell fejezni a felhasználók a ö, hátrányos helyzetű felhasználókkal folytatott ö, ö, tárgyalásokat, és egyéb feladatokat kell még elvégezni. Én megpróbáltam egyébként a megoldásokban lehetőleg mindent bevenni, az Európai Bizottság is jó érzéssel áll hozzá, és az a véleménye, hogy nélkülözhetetlen a vasútfejlesztése az európai versenyképesség szempontjából, Egyszerűsíteni kell a 11 ezer nemzeti szintű szabályozást, amelyek egyébként tényleg iszonyú sok engedélyeztetést igényenek. 28 nagyon eltérő állami rendszernek a harmonizálásáról van itt szó, nem is nagyon transzparensek a szabályok minden esetben. Ez hatással van a szabványosításra, a gördülállomány működtethetőségére. A 10%-a jelenleg használt ö, mozdonyok esetében áll fenn az, hogy, ö, hogy több Európai Uniós államban vontathatnak. Egységes kéne legyen ez a ö, piac, ez a tér. Az első probléma ezzel kapcsolatban az, hogy az irányelvek az interoperabilitás kapcsán ugye elfogadásra kerültek ö, a nagysebességűek, a 9648-as, valamint a 2016 EK-s, ami a konvencionális szállítást illeti, amelyből egyébként az interoperabilitásra vonatkozó irányelv következik, amit, mint tudjuk, különböző tagállamok nem ültettek át pontosan. Azért realistának maradva mindenféleképpen el kell ismerni, hogy csökkenteni kell az új megjelenő, piacon megjelenő cégek hitelesítését, a következő öt évben mindenféleképpen erősíteni kell az európai vasúti tevékenységet, a transnacionális határokon átnyúló tevékenységét. De ahhoz, hogy ez megvalósuljon, azt javasoljuk, hogy erősítsük meg az Európai Vasúti Ügynökséget. Az ERA az lenne jó, ha az egyetlen olyan intézmény lenne, ami az egységes európai ö, törzskönyvezést folytatná, vagy regisztrációt és az engedélyeket kiadná. Ezzel egyszerűsítenénk és megerősítenénk a ö, nemzeti ö, normatívák feletti ö, ellenőrzési lehetőségét is, és hogyha szükséges, ö, akkor javaslatot is lehetne, hogy a bürokratikus eljárásokat koncentráljuk, a fix berendezések szabványosítása esetében, a vezérlések szabványosítása és egyéb kérdésekben is a 2008 per 57-es irányelv módosítása mellett a nemzeti ügynökségek annyira differenciáltak, hogy befejezhetné előadó úr. Igen, még egy percen belül ö, befejezném, szeretném ugyanis meggyőzni önöket ennek fontosságáról. A tolmácsok is kimerültek, mert próbálnak lépést tartani, úgyhogy nagyon hálás lennék, ha lezárná. Que consideramos con toda esta reflexión. Hát úgy látjuk ezzel a Creemos que es importante incorporar la investigación el kell kerülni az, hogy ugyanazt csináljuk több helyen, és a vállalatoknál is biztosnak kell lenni, hogy egy második fordulója is lesz a csomagnak, és hogy ezt keresztül visszük. Ez egy igazi kihívás, egy európai kihívás az egész vonat vasútágazatnak. Szerintem nagyobb szerepet kell játszani a fenntarthatóság és az utasok érdekében biztosítani kell azt, hogy a vonat a teljes előnyöket élvezzen minden tekintetben, rendkívül versenyképes kell, hogy ez legyen az innováció és a területében. Tehát köszönöm szépen, hogy ennyi időt adott nekem. Elnök, köszönöm szépen. Sajnos, mo- hogyha tegnap délután itt lett volna, akkor eh, hallhatta volna, hogy hogyan csap le a kalap, az elnöki kalapács, az eh, De Grandes úr következik, néppárt. I think we can afford three. Úgy gondolom, hogy négy percet tudunk adni, tehát négy perc. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök. Azt mondanám, hogy eh, könnyen egyetérthetünk azzal a szenvedéllyel, és mindazzal, ami elhangzott az elemzés során, amit az előadóasszonytól hallhattunk. Talán a valóság követheti is valahol ezt az ambíciót, és reméljük, hogy az ambíció és a lehetőségek között hát nagyobb rugalmasság, nagyobb flexibilitás nyilvánul meg. Az ön szavaiból úgy gondolom az derül ki egészen világosan, hogy kétségtelenül el kell fogadni egy új olyan vasúti csomagot, amely lefedné a korábbinak a hiányosságait, és ezt kiváltaná. Kétségtelen, elnök úr, hogy a bizottság által tett javaslatok szükségesek. Ami a technikai pillért illeti, Nos, itt biztonság, arról van szó, hogy a biztonság és a mobilitás szorosan összefüggő kérdések, és mindez az Európai Vasúti Ügynökségen belül kell, hogy ö, megvalósulást nyerjen. Egyetértünk az előadasszonyal a, a, általa felsorolt pontok ö, többségében, amelyeken keresztül a bizottság ugye a prioritásait vázolta fel. A, még visszatérve arra, amit az előadasszony ö, mondott, az interoperabilitás témakörében. Egyetértünk azzal is, hogy szükség van kezdeményezésekre, amelyek az innovatív technológiákat finanszíroznák, mert ezáltal válna interoperabilissá a vasúti rendszer, a kettes cikke és további hozzájárulások hangsúlyozását is fontosnak tartom, a reciprok, kölcsönös részételét a tagállamoknak, majd azt hangsúlyoznám még, hogy mindezen erőfeszítések egyben ugyanakkor vissza is üthetnek az ügynökségen belül, hiszen ha utalnék a 2021-es cikkeire, amely javasolja, a, azon járművek forgalomba helyezését, amelyek egyébként pusztán jelenleg csak nemzeti célra használt, nemzeti területen használhatók. Tehát észszerűnek tűnhet, hogy itt a nemzeti ügynökségek szerepkörét csökkentsük vagy töröljük. Nos, ez azért veszélyt is jelenthet a, a a fix eszközökre is vonatkozik, hiszen az infrastruktúrák, az energetikai objektumok ellenőrzését illetően nem biztos, hogy ez a kizárólag nemzeti szinten történő forgalom esetében hasznos lenne. Ami pedig a, ö, az átültetési időpontját illeti a, az irányelvnek, nos, ha itt a bizottság ambiciózus volt, ennél még ambiciózusnak bizonyult az előadó, hiszen egy évre csökkenti javaslatában az érvénybe lépését ennek a, az irányelvnek. Véleményünk szerint ez egy kicsit jel, túlzott terhet jelenthet. Nem csak a nemzeti ügynökségek, hanem magának az Európai Vasúti Ügynökségnek is. Ha bővítjük a kompetenciáit, mindenféleképpen ennek megfelelő személyzet létszám növekedésre is szükség lenne, plusz egy bizonyos időszakra, hogy hát alkalmazkodjanak az új új helyzethez. Azzal fejezném be, elnök úr, hogy a, a negyedik vasúti csomagra vonatkozó javaslat, amelyet, amelyel a bizottságát elő, nos, azt kell mondanom, a, a, azt kell mondanom, hogy az előadónk mindent elkövetett, hogy a kitűzött célt elérjék, talán a prioritásokról elmondhatjuk, hogy lehetnének egy kicsit jobbak a jobb minőség érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, SND jegyében Ayala asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni és gratulálni az előadónak a végzett munkához. Egy olyan csomagról van itt szó, amelyben egy sor ö, egyéb ö, fejezet, dokumentum szerepel, amelyek egyébként ugyan politikai és technikai, műszaki jellegűek is, de azért nagyon szorosan összefüggenek. Valóban el kell mondani, hogy történelmi jelentősége is van mindennek a tekintetben, hogy a a hagyományos tagállami ö, kell szemben ö, hatással lehessünk. Az új ö, normatíva esetében szeretnénk valahogy megtörni a létező szinergiát, és ezzel előre haladni, gyorsítva a szabványosítást és egyáltalán az egységesítését ennek a rendszernek erőteljesebbé kell véleményem szerint is tenni, erősíteni magát az Európai Ügynökséget, hogy túl tudjanak jutni ezeken az ellenállásokon. De vannak itt kockázatok is. Valóban a nemzeti ügynökségektől az európai szintű ügynökség bevaló áthaladáskor egyetértünk azzal, hogy központosítani kell a döntéshozatalt, legyen egy úgynevezett útlevel, fele a gördülőállománynak. De azért az is fontos lenne, hogy megmaradjon azért a nemzeti szintű szállítás is, ami árban és bizonyos összefüggésekben esetleg versenyképesebb lenne tehát anélkül kellene erősíteni az Európai Ügynökséget, hogy ne veszítsük azért emellett el a nemzeti szintű ügynökségek mondjuk hasznos vagy pozitív oldal. De hát egy arányos egyensúlyt kellene megtalálni. Szeretném, ha a, akár az ügynökség, akár a bizottság, vagy mindketten választ szólnának arra, hogy a harmonizált regisztrálásában a gördülállománynak és itt azokról az eszközökről van szó, amelyek eh, határokon átnyúló eh, forgalomban vesznek részt, hogy itt nem lehetne nagyobb prioritással élni eh, annak érdekében, hogy mondjuk az eltérő nyomtávú vasút szervezeteken is, ez például az Egyesült Királyságban más a vasúti nyomtáv, tehát a szolgáltatások interoperativitása szempontjából is fontos lenne ez, vagy hozzáférhetőség szempontjából, ahogy ezt egyébként az előadó jelezte is. Végül azt kérném az ügynökségtől, hogy ha lehetséges, a fejlesztés és fejlődés szempontjából talán a szociális aspektusokkal is foglalkoznánk, a megfelelő használat figyelembevételével. Itt a szakértők jól tevékenykedtek, és mindig is európai szinten a javítás mellett voltak. Köszönöm szépen a zöldek nevében Kramer úr. Köszönöm szépen, nem spanyolul, hanem most akkor vágjunk a dolgok lényegébe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 mert állandóan bele ütközik mindenféle problémákba, nyomtávtávolság, feszültségváltozás és egyebek vannak. És valahogy ezt egy kicsit egységesíteni kellene. Mindenki egyetért abban, hogy ezt meg kell tenni, de ö, amikor a részleteket kezdjük el vizsgálni, akkor derül ki, hogy egyre bonyolultabbak a dolgok, ö, mert ö, vannak akik hogyha elkezdünk a részletkérdésekkel foglalkozni, akkor már egészen más látásmódot alkalmaznak, és nemzeti szemellenzővel közelítik a kérdést. Ezek pénzbe kerülnek ezek a dolgok, azt szeretnénk, hogy a vasút nagyobb szerepet kapjon a többi közlekedési eszközökkel vagy lehetőségekkel kapcsolatban, többek között a klímaváltozás miatt is fontos lenne ez. Azt is tudjuk, hogy egy mozdony, amelyik az egyik országban működési engedélyt kapott, néha egy másik tagállamban két évet is kell, hogy várjon arra, hogy ott is közlekedhessen, és nagyon komoly költsége is vannak ennek. Ezen változtatni kell. Itt van a cross acceptance, amit angolul így hívunk, tehát kölcsönös elfogadást jelent. Tehát egy vonat, amelyik, vagy egy mozdony, amelyiket az egyik tagállamban elfogadnak, a másikban is meg kell, hogy kapja az engedélyt, kivéve, hogyha egy tagállam ezt komolyan megindokolná, hogy az adott mozdonyt miért nem engedi a saját hálózatán közlekedni. Tehát éppen ezért van szükség erre a negyedikes, negyedik vasúti csomagra, és ebben ezt mindenképpen rendezni kell. Mi azt szeretnénk, és a jelentéstevők ellen jelentéstevők is egyetérek, egy egységes európai struktúrát szeretnénk, amelyek viszont a nemzeti ügynökségekkel együttműködnek. Tehát nem azt akarjuk, hogy egy olyan európai rendszer legyen, amelyik minden döntést maga hoz meg, és mindenki fölött helyezkedik el. Abból indulunk ki, hogy 95 százalékát a döntéseknek így is úgy is nemzeti szinten kell meghozni. Tehát a nemzeti kompetenciák megvannak, olyanok, amilyenek. De mindenképpen kell, hogy legyen egy európai tárgyalófél, amelyik lehetővé teszi a megfelelő együttműködést a különböző tagállamok között. Ebben nincsen semmi újdonság. Nem első alkalommal van ez így, ott van például a légiügynökség, amelyik ugyanezt a szerepet játsza, tehát itt van egy olyan tárgyalófél, amelyik a konfliktus esetében fel tud kellően lépni. Hogy ne legyen egy túltarhalt eh, európai intézmény. A hatáskörök, eh, a pálya, eh, igazgatás, illetve az üzemeltetők, a vasútársaságok bevonására is szükség van. Mindenkinek viselni kell a felelősséget. Nyilvánvalóan semmi problémát nem okoz, hogyha valaki autót gyárt, az bármelyik országban járhat. És hogyha ott hiba adódik, akkor annak vállalja a gyártó a következményt, és ugyanezt meg kell valósítani a vasútársaságok esetében is, ha azt akarjuk, hogy versenyképes modalitás legyen. Szíle úr. Szeretnék köszönetet mondani én is a jelentéstevőnek az anyagáért. Azt hiszem, hogy jó helyre kerültek a hangsúlyok. Én most nem akarok itt a részletekben elmerülni, ugyanis már volt lehetőségem a Kramer-féle jelentésről, illetve az enyémről is eszmét cserélni. Csak néhány pontot szeretnék kiemelni. Az interoperabilitási projekt már a politikai megállapodás szintjén van, úgyhogy gyakorlatilag már készen áll arra, hogy megalapozza a technikai kérdésekben az együttműködést a tanácssal. Néhány szempontot szeretnék most kiemelni az szállító járművek regisztrációjának egységesítése, a gördülő állomány egységesítése tekintetében vannak akadályok és kihívások Európában. Az ERA-nál jártunk régiben és megpróbáltuk megnézni, hogy milyen információ áll rendelkezésre. És rájöttünk, hogy amikor a piac egyes elszigetelt elemeiről beszélünk, akkor igazából nem volt fogalmuk arról, hogy ott mi történik, vagy nekünk sem volt, ami pedig az 1520-as vágány szélességet illeti harmadik országokban. Ezzel kapcsolatosan sem áll rendelkezésre megfelelő adatbázis. Ennek bizonyos költségei, költségvonzatai is vannak, ami pedig a motorokat illeti harmadik országok mozdonyai nem lépnek nagyon gyakran át az Európai Unióba, tehát itt bizonyos rugalmasságot lehetne alkalmazni az adatbázis kiépítése tekintetében. És el kell kerülnünk, hogy a másik végletbe essünk ezeken az elszigetelt piacokon, mert ezzel csökkenhetne a harmadik országok üzleti lehetősége. Tehát egyetértünk a véleménnyel, és alapvetően nem látok komoly akadályát annak, hogy megoldást találjunk. Akkor ezzel az árnyék jelentéstevők végre értünk, és most Meissner asszony két percben. Köszönöm szépen. Az Európai Unión belül az személyek, szolgáltatások és áruk szabad mozgásáról beszélünk. Ez papíron így gyönyörű. Én nem minden tekintetben ért értettek egyet Kramer úrral, ami a közlekedés ügyet illeti, autóval, vasút vagy hajón, légiúton közlekedhetünk, de lényegesen alacsonyabb arányképvisel a vasút. Már többször beszéltünk arról, hogy egy egységes vasúti piacot kell megvalósítanunk Európában, és hogyha végig gondolom, hogy bizonyos csatornákat úgy alakítanak ki, hogy ezeken az IC-k nem tudnak áthaladni, akkor itt gyakorlatilag nem valósul meg a szabad mozgás, és ez gyakorlatilag gátolja a versenyt. És több ilyen példa volt már a múltban, és a különböző vágány szélességeket is figyelembe kell venni. Spanyolok is felszólaltak ebben a témában, Észak-Spanyolországon háromféle szélesség van. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt most elérkezett az a történelmi pillanat, hogy egy áttörést érjünk el a, az SNCF és a némi, német vasutak egyik napról a másikra, nem tudom, hogy hogyan tudnak átállni. Itt kimondhatjuk, hogy na akkor most lépjünk együttesen előre, és ennek vizsgáljuk meg technikai vonatkozásait. Én remélem, hogy a negyedik vasúti csomag ebben előre tud minket venni, hiszen mindannyian erre törekszünk, és politikailag is az a célkitűzésünk. Köszönöm szépen, Pányot úr, két percben. Most a DB álláspontját meghallgattuk, most az SNCF következik. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr! A jelenlegi engedélyezési rendszer a görtülő állományra nagyon sok esetben túl hosszú és költséges, és ez hátrányos helyzetbe hozza az iparágat, és ezért hatékonytalan a vasút és ahogy a jelentéstevő is jelezte, mi támogatjuk az Európai Bizottságot abban a törekvésében, hogy fokozatosan az Európai Vasúti Ügynökséget ez átadjuk a különböző engedélyezési e, kiadását. Osztom a bizottságnak azt a az véleményet is, hogy növelni kell a rendszernek a e, hatékonyságát. Ugyanakkor a megadott vagy a javasolt e, megoldások, amik ebben az interoperabilitási irányelvben szerepelnek, nem megfelelőek jó lenne megfelelően látni a feladat megosztást az Európai Vasúti Ügynökség és a nemzeti hatóságok között. Jó lenne inkább, hogyha úgy foglalnánk keretbe ezeket, hogy a, ezek a nehézségek megszűnjenek. Az Európai Vasúti Ügynökségnek egy egységes interfész szerepet kellene adni, és egy felügyelő szerepet adni. Az Európai Felügyelet Ügynökség fokozatosan az egyetlen ablak olyanokká válhatna, amelyik a gördülő állomány engedélyezést végezni, és legalább egy határt így el sikerülne átlépni. Minden későbbi feladat pedig későbbiekben egy külön méreható értékelésnek kellene, hogy megfeleljen, hogy ez a reformat, hogy meg tudjuk valósítani. Az operatív felelősségnek és a kompetencia átadása, normatív szövegek, kialakítása együtt kell, hogy járjon egy átmeneti időszakkal, ami lehetővé teszi ezeknek az új feladatokhoz való igazodást. Ezért a 67-es, 68, 69-es és 70-es meg, ö, módosítókat ö, tudnám támogatni. úr következik. Nagyon röviden csatlakozni szeretnék én is ahhoz, amit eh, Kramer úr és Cile urak elmondtak. Most az általános szempontokról szeretnék szólni a vasúti ágazatban. Talán ritkán hallunk arról, hogy a vasút társaságok komoly eh, foglalkoztatási eh, potenciált jelentenek. 360 ezer főt foglalkoznak, és az exportban is igen komoly a szerepük. Ez az ágazat alapvetően globális. Az elkövetkezendő tíz évben két további versenytárs várható Japán és Kína részéről. Tehát az eszközök, a forrásokat úgy kell felhasználni, hogy ez minden tagállamra kiterjedjen, és éppen ezért ez a megközelítés az ágazat hatékonyabbá tételét szolgálja, illetve a források felhasználásának hatékonyabbá tételét. Itt a foglalkoztatás kapcsán a képesítésről is kell beszélni. Franciaországban, Németországban, Lengyelországban hiány van a magasan képzettek körében, és ezen kell változtatni. Megfelelő képzést kell biztosítani, és a, most a két konkrét területről szólva, a kutatás, a versenyképesség és a gazdasági növekedés szempontjából vezető szerepet kell, hogy kapjon a vasút, tehát ezt sem szabad szem előtt téveszteni, amikor erről beszélünk. Köszönöm szépen, és mielőtt a bizottságnak megadom a szót, én magam is szeretnék néhány szót szórni. Ha most csak a vasút szempontjait vizsgáljuk, és a politikától elvonatkoztatunk, ami nem biztos, hogy nagyon könnyű egy parlament esetében, a három jelentés szerintem szakmai szempontból a legfontosabb elemei a vasúti csomagnak. Ugyanis, hogyha az interoperabilitásról és a biztonságról beszélünk, nagyon fontos meghallgatni, hogy a kollégák mit tudnak ehhez hozzáfűzni. Most pusztán vasúti szempontból én ezt nagyon fontosnak tartom, amikor az irányításról beszélünk, akkor nyilván a politikának is szerepe lesz, szerintem alapvetően azt kell megvizsgálni, hogy az interoperabilitást hogy tudjuk biztosítani. Ezt mindenki említette, de teljesen elfogadhatatlan, hogy 2013-ban még mindig ott tartunk, hogy a, vasuta, vagy a vonatok nem tudnak egyik országból a másikba átmenni, miközben 69-ben már a holdra szálltak Európának vezető szerepe van a vasúti technológiában, de hogyha ezt a pozíciót meg akarjuk őrizni, akkor az ilyen nemzeti technikai akadályokat le kell küzdenünk, hiszen ez teszi versenyképessé a kontinenst. És tudom, hogy már többször hallották tőlem ezt a hasonlatot, de hogyha a polgári repülésben ugyanazok a szabályok érvényesülnek, érvényesülnének, mint a vasúti közlekedésben, akkor egyetlen egy Airbus, vagy egy 380-as, vagy 400-as tudna átrepülni Európán. Mert még mindig az engedélyekre várnának. És ez a legnagyobb probléma, a legnagyobb akadály, amit le kell küzdenünk. És hogyha a technikai problémákat megoldjuk, és az interoperabilitást meg tudjuk valósítani, az ERA is megfelelően működik, miközben a biztonságot nem adjuk fel, akkor szerintem az irányítás és egyéb szempontok is a helyükre kerülnek. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a három jelentés alapvető fontosságú, ha nem akarunk két év múlva ismét itt ülni, és az ötödik vagy a hatodik vasúti csomagról vitatkozni. Én szerintem ez a lényege ennek a kérdéskörnek. Öt percben a bizottság, Paké úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy eh, megosztották a véleményeket a, a bizottsággal is ezzel a vasúti csomaggal. És köszönöm Bilbao asszonynak is a tájékoztatóját és a jelentését, és a kollégáknak. Többen is elmondták, hogy a jelentéstevő eh, bizonyos tekintetben ambiciózusabb, mint a bizottság, és ez eh, igaz is lehet. Mindenképpen nagyon üdvözlöm a jelentést, és annak minden ambícióját. Ugyanakkor engedjenek meg néhány észrevételt a módosítókkal kapcsolatban, amit a jelentéshez csatoltak. Először is az általános architektúra mellett, ami megerősíti a bizottságnak a megközelítését, nagyon fontos dolgok vannak. Az első, hogy a jelentéstevő megerősíti az ügynökségnek a szerepét, ami elsősorban az ETMS-nek az engedélyezésével is foglalkozna. Nyilván önök is tudják, hogy ez az aspektus az egyik legnehezebb a tanácson belül és nagyon szilárd meggyőződésem, ahogy a tagok is ezt említették, hogy az ügynökségnek igenis kell, hogy a nyomtávengedélyeket és egyebeket ők adják ki, hogyha ezt akarjuk, és ez mindenképpen egy nagyon fontos módosító. Örülök annak is, hogy egy egységes európai gördülő állományregiszter jöjjön létre, ami segítené a homogén kezelését a gördülő állománynak, és az engedélyezést és a felelősséget is tisztázná. Egy dolgot kell itt megegyezni, ami eddig nem igazán rajzolódott ki csak a múlt vitán, hogy ehhez kell egy induló forrása az ügynökségnek, és ennek nyilván kihatása van a forrásokra, ami még jelenleg nem szerepel a bizottságnak a pénzügyi nyilatkozatában. De abban is biztos vagyok, hogyha önök befejezték ezt a munkát, akkor a pénzügyi nyilatkozat kérdését felül fogjuk vizsgálni, hogy a feladatnak megfeleljenek a források. Tehát nagyon örülünk ennek a megközelítésnek. Annak is örülök, hogy az átmeneti időszakot leszeretnék rövidíteni, ezt a pontot is hangsúlyoznám. A bizottsági javaslat abból indult ki, hogy mennyi idő kell az ügynökség felállásához, és néhány héttel ezelőtt erről dolgoztunk. Én remélem, hogy a két éves átmeneti időszak az kellően idő ahhoz, hogy az ügynökség kellően felkészüljön a feladataira. Most itt egy nem akarunk egy Big Bang megoldást, nagy robbanást, hanem azt, hogy az ügynökség a javaslatnak megfelelően fokozatosan kezdje el képíteni az engedélyezési feladatkört. Operatív szempontból valószínűleg nem lehetetlen, de valószínűleg meg kell majd nézni ezt is a párbeszéddel, amit a tanácssal később kell majd lefolytatni. Továbbá a vitában még két dolog vetődött fel, amit kommentálni szeretnék. Az egyik, hogy legyen egy olyan munkacsoport, amelyik a hozzáférhetésről és az interoperabilitással foglalkozna, Jára Szender úr említette, illetve a jegykiadással kapcsolatban. Azt tudjuk, hogy a hozzáféréssel kapcsolatban az ügynökség már sokat dolgozott, hogy az SCI-t átdolgozza, és a kockázatbizottság is van, de hát mindenképpen lesz egy jogszabály ezzel kapcsolatban az év folyamán. Tehát úgy néz ki, hogy ez most már sinem van, és a kollégáim készen állnak, hogy ezt Ajala asszonyjal megvitassák. Ugyanez vonatkozik a jegykiadásokra is. Itt is ezt az ösztiát kellene felújítani, vagy modernizálni ami pedig a szubszidialitásról és a nemzeti ö, hatóságokról ö, katileti, nyilvánvaló, hogy szorosan együtt kell működni a nemzeti ö, hatóságokkal, és vannak olyan területek, ahol ö, továbbra is megtartanák a kompetenciáikat, például az infrastruktúrával és a tanácsban is az egyik megközelítés az volt, hogy bizonyos kompetenciákat hagyjunk meg a nemzeti hatóságoknak, amikor kizárólag egy nemzetállamon belül működik az a gördülő állomány. De abban az esetben ez egy kizárólag nemzeti állomány lenne, de az iparák szempontjából az integrált európai vasúthálózat tekintetében egyre fontosabb, hogy egyre kevesebb legyen a csak nemzeti gördülőállomány, hanem mindenütt közlekedhessenek. Még ezekre is fontos, hogy az engedélyezés egységes legyen. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, vissza fogunk még erre, hogyha vissza kíván még térni valamire. Igen, köszönöm elnök úr. Mindenek előtt a hozzászólásokat köszönöm meg, és hangsúlyoznám azt a pozitív tényt, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy az interoperabilitás témakörében előre kell lépni, a 20. 21. században fenntarthatóság, innováció és egyéb témák mellett, a foglalkoztatás fejlesztése és a többi mellett, ha nem fordulunk nagyobb bátorsággal ezen döntések felé, akkor itt minden csak szó marad. Remélem, hogy ez nem így fog történni, és köszönöm, hogy minden úgy tűnik egyetértenek abban, hogy, hogy tovább kell vinni ezt az ügyet. A módosítókon keresztül fogjuk megpróbálni olyan irányba terjeszteni ezt a, az ügyet, hogy egy komoly munkaprogram váljon belőle, a megfelelő időigény figyelembevételével természetesen, és foglalkozunk részletesen mindazon kompetenciákkal, amelyek ugye szükségesek ezen problémák megoldásához. Eh, Kramer úrrel együtt eh, próbáljuk koherensebbé tenni ezt a csomagot, és meg kell néznünk azt is, hogy eh, mi legyen a sorsa a teljesen elszigetelt vasúti hálózatoknak. A célunk az, hogy Európa kompetitívebb legyen, ettől még kompetitívebb lehetne sokkal, nagyon sok pénz vész így el a nyitottság, a piac nyitottságának hiánya miatt, és azon lehetőség hiányában, hogy az utazás akadályoztatva van, ö, engedélyezés, késedelmek mellett és egyéb okok miatt. biztosak vagyunk abban, hogy itt határozott lépésekre van szükség, ami az átmeneti időszakot illeti. Ezt rövidítenünk kell, és köszönöm a bizottságnak, hogy hogy elmondta értékelését, remélem minden együtt tehetünk ehhez. Egy kicsit több bátorságra van szükség mindenki részéről. Ez maga, ez az egész szektor követeli ezt, megkéri. A félelem, hogy megnyissuk a piacot, az a legnagyobb akadály. Mindenki ugye azt kérdezi, hogy mi lesz azzal, amit otthon létrehoztam. Ezeket a félelmeket is le kell küzdeni. Ez politikailag is jelentkezik, intézményesen is mindenhol de nagyon sok nyernivalónk van, és nagyon sok vesztenivalónk is lehet, hogyha nem tudunk olyan európai rendszert létrehozni, amit már mások, Japán, Kína már igen gyorsan létrehoztak és hoznak. Itt mi egy női csoport vagyunk, és készen állunk arra, hogy tovább tevékenykedjünk. Köszönjük a hozzászólásokat. Köszönöm szépen. És most következik a vasúti biztonság. Kramer úr, 5-6 percben hálás lennék. A biztonság rendkívül fontos. Ha összehasonlítjuk, hogy 82 ezer haláleset tehát regisztrál a közúti közlekedés, a vasúti közlekedésben lényegesen alacsonyabb. A 70-es évek óta az utas kilométer 200 milliárdról 300 milliárdra emelkedett, miközben az éves Halál esetek száma 400-ról 100-ra csökkent, tehát mindenféleképpen példamutató a vasút a biztonság szempontjából. És ha megnézzük, hogy ha ilyen előírások lennének, akkor egyáltalán nem lenne közúti közlekedés. Tehát ebben az irányban kellene dolgoznunk, és a biztonság ebből a szempontból kiemelkedő. Éppen ezért Együtt kell működnünk a vasútársaságokkal, a pályaüzemeltetőkkel, a vasúti ágazattal és a felügyeleti szervekkel. Matthias már említette, hiszen Európa egyáltalán nem európai. Minden tagállamban eh, saját eh, ágazatként eh, működik. Ezt európaivá kell tenni, és ehhez európai biztonsági ügynökségre van szükség, ami megszünteti a nemzeti hatásköröket. A jelentéstevőkkel együttműködtünk, és már a kezdetektől meg voltunk győződve, hogy az ERA mennyire fontos. Ez a három jelentés összefügg, ezeket ugyan felosztottuk egymás között, de szorosan együttműködünk. Egységes biztonsági engedélyre vagy tanúsítványra van szükség, Természetesen a nemzeti hatáskör, hatóságoknak meg lesz a saját feladatuk, de kell egy egységes hely, ami az együttműködést biztosítja. Brian is elmondta, hogy nem kell ezt újra kitalálni, ezt a légi közlekedésből át lehet venni. És ez azért is fontos, mert hogyha engedélyezünk egy mozdonyt, akkor nyilvánvalóan számos olyan mozdony van, amit számos helyen előállítanak Európában, és hogyha egy egységes tanúsítványt kapnak ezek, akkor ez költség szempontjából eh, mindenki számára előnyös. Az erre lenne az egységes, eh, az egyetlen hatóság, ügynökség, és a nemzeti előírásokat eh, amelyeket alkalmaznak, ezt notifikálni kell az ügynökség felé. Nyilvánvalóan lehetnek ilyen rendelkezések, és a bizottság már megtette az első lépéseket, hogy egyszerűsítse a helyzetet, és ki lehessen zárni, hogy a bejelentett rendelkezések érvényesüljenek. Tehát például ezt el kell kerülni, hogy az egyik országban piros a jelzés, a másikban kék, és itt a, mondjuk a tűzeset jelzésére gondolunk, ez teljesen elfogadhatatlan az ilyen fajta különbség. Tehát az egységesítés mellé irányában kell lépnünk, és ami a határidőket illeti, egyetértettünk a jelentéstevőkkel, hogy le tudjuk rövidíteni ezeket a határidőket. Nem tudom, hogy miért kell még további időt pocsékolni, erre már 20 éve dolgozunk ezen. És aztán a, a sajtóban az jelenik meg, hogy nem állunk készen. A biztonsági kultúra, az egységes biztonsági kultúra. Például én berliniként láttam, hogy a föld alattira vonatkozó szabályokat folyamatosan megsértették. És mindenki tudta, hogy törvényt sért, Viszont itt gyakorlatilag a törvények összeomlottak, vagy a rendelkezések, és ennek munkahelyekben kellett megfizetni az árát. A vállalatok, amelyek jogsértő módon működnek, mindenféleképpen felelősségre vonandók. Ezeket a tapasztalatokat nem felejthetjük el, ezeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ah. Egyelőre nincsen olyan mozony, amely a TES 6000 kilométeren végig tudna menni. Tehát itt a nemzeti hatóságokkal is egyet, együtt kell működni, és véget kell vetni e-, ezeknek a különböző gyakorlatoknak a vasút rendkívül biztonságos a többi modalitáshoz képest, és mindenféleképpen európaivá kell tenni ezt az ágazatot is. Köszönöm George Wach a néppárt nevében. Úgy gondolom, hogy már többször elhangzott, hogy több vagy kevesebb Európára van ez szükség. Szerintem az összes hozzászólás arra vonatkozott, hogy inkább több Európát kell elérnünk ezen a területen, és Simpson kollégával egyetértek, amit már többször említettem, hogy egy teljes körű interoperabilitásra van szükség, a technikai korlátokat le kell bontani, és egyet értek, hogy a bizottság három javaslata, illetve a három jelentés Rendkívül fontos a vasutak továbbfejlesztése szempontjából az elkövetkezendő években. Michael Kramer jelentéséről szólva, ő is említette, hogy a vasút kiemelkedően biztonságos közlekedési mód, és ezt meg kell őrizni. Nyilvánvalóan a szerkezet átalakítást meg kell tenni, és illeszt, illetve egységesíteni kell, harmonizálni kell, ugyanis rengeteg szereplő működik jelenleg, és ezek nem feltétlenül valósítják meg ugyanazt a biztonsági kultúrát. Úgyhogy ennek az egységesítése mindenféleképpen üdvözlendő. A bilbaói kolléganő említette a határokon átnyúló forgalmat Luxemburg és Bel- Belgium között. Ez egy jó példa, hiszen ez tükrözi, jól tükrözi, hogy a nagyszámú szereplő és a szerkezet átalakítási igény mindenféleképpen rámdott arra, hogy itt ugyan történnek pozitív lépések, fejlesztések, de ennek ellenére az egész rendszer nem működik. Tehát én mindenféleképpen üdvözlöm, hogy ezt a három jelentést együtt kezeljük, és ez rendkívül fontos. Kramer úr jelentésével kapcsolatosan a nemzeti szabályok egységesítése mindenféleképpen fontos, hiszen itt átláthatóságra, koherenciára van szükség, és a felelősségi köröket is egyértelműen kell szabályozni. A bizottságtól és a Kramer féle jelentéstől is azt várjuk, hogy ezt egy kicsikét még erősítse. Még egyszer, tehát a tisztánlátást kell erősíteni, és a kétértelműséget megszentetni, ami pedig a nemzeti biztonsági standardokat illeti. Ha ezek szigorúbbak, akkor nyilvánvalóan ezek továbbra is fenn kell, hogy maradjanak, és a karbantartási kérdések is rendkívül fontosak. Nem teljesen világos számunkra, hogy a szociális dimenzió, a szociális szempontok mennyire szorosan függnek össze a biztonsággal, mindenféleképpen ezt a szempontot is ki kell domborítani a jelentésben, és még egy fontos részlet, a tízes cikk. az egységes biztonsági tanúsítványok kiállítása. Ezzel kapcsolatosan a B részt különösen szeretném hangsúlyozni, itt egy átmeneti időszakot kell biztosítani, és az anonimitást is biztosítani kell a bejelentések kapcsán. De Verac asszony ezt már kidolgozta a légi közlekedés kapcsán, és szerintem abból sok dolog hasznosítható itt is. Köszönöm szépen, Ajala Szender asszony négy percben. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm eh, Krámer úrnak is a témá val kapcsolatos tevékenységét, az érdeklődését ezzel kapcsolatban. Én is egyetértek teljes mértékben azzal, hogy erősítsük a szerepkörét, funkcióját az erának, mindazon képességet, amivel hozzájárulhat az európai tanúsítványok, biztonsági tanúsítványok fejlesztéséhez, de egy feltétel van, hogy bizonyos nemzeti ügynökségek, bizonyos nemzeti szervezetek, vasúti ö, ö, intézmények ne ö, tudjanak kibújni felelősség alól, tehát hogy az ne következzen be, hogyha az erre adja ki a tanúsítványt, akkor ők meg tudnak szabadulni minden nemi felelősségtől. Tehát itt el kell osztani a felelősségi köröket, nyilvánvalóan meg kell erősíteni az erát, de azért maradjon felelőssége a honi szervezeteknek is, a tanúsítványokat illetően is. Tehát nincsenek felmentve ez utóbbiak attól, hogy a nemzeti szintű felelősségköreiket megtartsák. Szeretnénk, hogyha itt egyöntetően felelősséget vállalnánk mindenki, mindannyian. Ha probléma merül föl, akkor végül is be lehessen azonosítani a felelősségköröket, ami pedig a infrastruktúrákat illeti, a nemzeti infrastruktúrát illetően a döntéshozatal a nemzeti ügynökségek szintjén kellene maradjon világos, hogy mindenki jobban ismeri mondjuk a saját honi helyzetét, de a technológiai fejlődés mellett, amit láthatunk, azért az nem elképzelhető, hogy 28 külön hálózat működjön, szorozva nem tudom mivel, tehát mindenki a maga kis kertjét nem tartatja meg, nagyon fontos lenne, hogy hogy egy szubszidiáris működés álljon fenn az európai alapok, amelyeket az európai hálózatba fektetnek be, azok európai szintű eredményeket is hozzanak, és nem helyi célokat elégítsenek csak ki. A, az a módosító, a 24-es módosító, ami villamosokra vonatkozik. Mm. Az interoperabilitás, illetve ez egy nagyon német kérdés, egy kicsit jobban szeretném ezt megérteni, nem értem pontosan, hogy itt a kollega mit is akart ezzel mondani. Ezek a villamos vasút ö, ö, vonalakat illetően, tehát hogy ezt jobban érthessük a többi delegátus legyen. Sorry, just catching up with the... Elnézést, csak itt próbáltam a kapcsolni. Köszönöm szépen. Meg kell mondanom, hogy a jelentésnek a legnagyobb részével nagyjából egyetértek, különösen ami a azt illeti, hogy egy rendkívül jó munka a felelősségi körök megállapítása szempontjából szerintem nagyon jól sikerült a határidőket meg, megállapítani, hogy ne legyen késlekedés, és nagyon jó a törekvés is, hogy a szabályokat harmonizáljuk, és folyamatosan kivezessük a nemzeti szabályokat. Ez mind nagyon jó ami az egységes biztonsági tanúsítványt illeti, szerintem ennek benne kellene lenni, és ez ha elkezdjük túl bonyolítani a rendszert, akkor nem lesz belőle sosem egységes piac. Vannak különböző bizonytalansági elemek is, mit értünk az egységes, biztos, egységes biztonsági tanúsítványnál a vasúti műveletekre, mert ez földrajzilag, ez egy kizárólag földrajzi tanúsítvány, vagy pedig mi van akkor, hogyha különböző infrastruktúrák vannak, de ugyanazon a területen például. Ezt is pontosítani kell, mert előadódhat, hogy van mondjuk egy nagyon nagy sebességű hálózat, ami kapcsolódik egy hagyományos hálózathoz. És itt nagyon fontos, hogy ennek az üzemeltetése hogyan működik, és ez nem csak földrajzi területekről van szó. Vagy az infrastruktúra üzemeltetőknek kiadott engedélyek, azok kapcsolódnak a nemzeti hatóságokhoz, de mi van akkor, hogyha a határon átnyúló infrastruktúráról van szó, hát ilyenek vannak Európában de és egyre több ilyen lehet a jövőben, különösen a nagysebességű vonalakkal, amelyek átmennek a határokon. Tehát ezért nagyon fontos lenne, hogy ezek a határon átnyúló infrastruktúrákat egyetlen infrastruktúraként kezeljük, és ne szakadjanak meg a nemzeti határokon, miközben a vonat ugye nagy sebességgel rohan át a határon. Tehát fontos, hogy az infrastruktúra kezelési szempontból is ez egy legyen, ami a vizsgálati testületeket illeti, és a nemzeti ö, ö, testületeket. Itt nem együttműködés, itt együttműködésről van szó, és nem csak támogatásról, mert nem ö, szabad, hogy itten csak tehát, hogyha például egy vizsgálatot le kell folytatni, akkor ottan azt meg kell csinálni, tehát adott esetben lehetnek érdekütközések, nagyon érdekelne az, amit Bilbao asszony mondott, hogy a ö, gördülőállomány regiszter, vagy nyilvántartás ö, ez például a vonatoknál azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdés, fontosan meg kellene határozni a szociális szempontokat és a biztonsági szempontokat, de biztonsági szabályokban is, hogyha például előírunk dolgokat, akkor abszurditások lehetnek. Például hogyha 10 percet késik a vonat, akkor azt mondja a vonatvezető, hogy én nem megyek tovább, mert 10 perc, 10 perc múlva később érnék be, de már lejárt a munkaérem, és akkor ez azt jelenti, hogy 5 órára leáll az egész forgalom a vonalon, mert tehát a vonatvezetőknek a munkaidejével kapcsolatban is valami rugalmasságra szükség van, mert ugye ez nem közút, hanem ez vasút, és nem lehet, hogy az egész rendszert blokkoljuk, azért mondjuk 10 percet késik a vonat. Zile úr, 4 percben. Köszönöm, Brian. Köszönöm, Brian. Itt Kramer kolléga jelentését szeretném megköszönni, ez szorosan összefügg a többi anyaggal. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az egységes biztosítás, biztonsági tanúsítványjal óvatosan kell bánnunk, itt ugyanis az A részben igen komoly követelmények merülnek fel. Remélem, hogy az A rész komolyabb lesz, még akkor és hogyha az ERA bocsátja ki ezeket az egységes tanúsítványokat. Több vasúttársaság nem akar több tagállamban működni, és Ilyen esetben sokkal drágább lenne az ERA által kibocsátott tanúsítvány, és sokkal drágább, mint hogyha azt a nemzeti hatóságok bocsátanák ki. ha az érdekelt felekről beszélünk, az ő érdekeiket is szem előtt kell tartanunk, ne roncsunk a helyzetükön. Egyetértek a határidőket, illetően a három hónapos határidővel a benyújtások számítva, de hogy az átültetés határideje két év, szerintem az egy év is indokolható, hogyha erre a hatóságok képesek. Filip még egy dolgot említett a vizsgálatok kapcsán a balesetek vagy valamilyen esemény kivizsgálása kapcsán nagyon fontos megvizsgálni, hogy ki a felelőse az adott eseménynek, lehet, hogy csak közvetett módon sikerül megállapítani a felelősséget. Nagyon fontos itt az összeférhetetlenségre is odafigyelni. A vizsgálóknak, vizsgálatot végzőknek, pártatlannak és függetlennek kell lenniük. Ezen kívül aggaszt az a rendszer, hogy anonim módon névtelenül lehessen bejelent, bejelentést tenni biztonsági kérdések kapcsán, Ha ugyanis ez nem névtelen bejelentés, akkor retorziók érhetik a bejelentőt de azt hiszem, hogy ez a rendszer nem javítana sokkal a biztonságon. Éppen számomra nem elfogadható névtelenség. Kolacsek úr, négy percben. Ani nebudu potřebovat. Eh, chtěl bych říci při této i při té minulé zprávě. Azt hiszem, nincs szükségem kihasználni a teljes négy percet. Az összes kolléga szerintem egy kicsikét hibát vétett, tévedett, amikor úgy gondolják, hogy a tanúsítványok kibocsátása esetében az egész EU-ra vonatkozóan egyetlen egy hatóság vagy ügynökség adja ki ezeket a tanúsítványokat, ők állapítanák meg a biztonsági követelményeket is. Én attól tartok, hogy az ügynökség túlságosan leterhelt lenne, ebből következően további munkatársakra, helyiségre, finanszírozásra is szüksége lenne, nagyobb költségvetésre. Az interoperabilitás szempontjából szerintem más dolog is fontos, így konkrétan például az egységes jogszabályok, egységes szabályozás. A villany vontatás eltérő, ennek különböző specifikációi vannak, ettől függetlenül szerintem egységesíteni kéne a biztonsági előírásokat, és ez, ennek értelmezése terén egyetlen illetékes testület működne. És ez vonatkozna a gördülő állományra is. A megvalósítás azonban nem hárulhat egyetlen egy ügynökségre, mert szerintem nem lennének képesek megbirkózni mindezzel a feladattal. Tehát egyrészt szükség lenne egységes szabályozásra, ami nagyon fontos az európai vasúti rendszer szempontjából. A biztonsági előírásoknak is egységesnek kell lenniük, a tanúsításnak, viszont a kérdés az, hogy ki ellenőrizze ezek, ezen szabályok végrehajtását. Úgy gondolom, hogy az Európai Vasúti Ügynökség feladata kellene, hogy legyen a felügyelet, ezen szabályok érvényesítése. A tanúsítványok nemzetköziek lennének, legyen az a pálya, vagy a mozdonyok tekintetében, Ugyanakkor viszont egyre csak a dízelmozdonyok tudnak egész Európán át közlekedni. Jelenleg háromféle tanúsítvány létezik, viszont nincs olyan mozdony, ami végig tudna menni a teljes pályaszakaszon egész Európában. Úgyhogy a technikai műszaki szempontokkal is számolnunk kell. Egyetértek azzal, hogy minden balesetet időben és felelősség teljesen kell kivizsgálni, és az esetek döntő többségében a szint, tehát a közút és vasúti balesetek zömében a gépjárművek a felelősek, és nem a vasút. E, chciałbym się krótko odnieść do kwestii wyłączności wydawania jedno... Ami a e, az egységes e, erre által kibocsátott tanúsítvány kiadását illeti, ez egy nélkülözhetetlen feltétel lesz ahhoz, hogy az Európai Unióban közlekedjenek. Ez egy jó elv, de azért emlékezünk meg arról is, hogy vannak bizonyos specifikus körülmények, amelyek bizonyos halasztásokra adhatnak okot. Egyes tagállamok ugyanis harmadik államokkal határos országok, amelyeknek eh, annak az eltérő nyomtávú vasútjával közös eh, valamilyen rendszere van, ilyen van, eh, ha itt nagyon szigorúan akarnánk az említett normatívákat alkalmazni, ilyen esetekben is, az egységes tanúsítvány kiadásánál, akkor ennek az országnak a vagonjai hát nem olyan könnyen tudnának ezekben a tagállamokban működni, bizonyos ilyen kocsik, vagonok, nál a biztonsági tanúsítványokat a honos országra, tehát annak az országnak a hatóságaira kell hagyni. Egyetértek az elhangzott észrevételekkel, amit eh, Zile kollega is felvetett, arra vonatkozóan, hogy jó ötlet ez a tanúsítvány, de itt is azt kell mondjam, hogy bizonyos rugalmasságot, bizonyos halasztó hatályt azért be kell számítani az interoperabilitás szempontjából Mindenféleképpen ezekben az ügyekben is rugalmasságra lesz szükség a sajátos helyzetek miatt, egyes tagállamok harmadik országokkal való sajátos helyzete miatt az átmeneti időszak, és ezt már említettem, más is túl ö, rövid vagy túl hosszú egyesek szerint. A hosszabb átmeneti időszak arra lenne jó, hogy jól fel tudjanak készülni a tagállamok. Köszönöm. Uh, Mr. Paquet, Rendben, Paquet úr, bizottság 5 perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Ismételten szeretnék összetett mondani a jelentéstevőnek a rendkívül ambiciózus jelentésért, ami sok tekintetben egybeesik a bizottsági javaslattal, és minden területen javít is rajta. Tehát még egyszer nagyon köszönöm az elvégzett munkát. Úgy gondolom, hogy a az a tájékoztató, amit ön adott, az most éppen kontextusban helyezte a biztonságot is. A biztonságot nem szabad kockára tenni, ugyanakkor viszont azt is szeretnénk, hogyha a vasút működne egységes európai vasútként. Tehát ez a ö, tálalása a kérdésnek ugyancsak nagyon jó. A fő pontjai a vitának ugyanúgy, mint a más kérdésekben is, az a körül forgott, hogy hogyan artikulálható az Európai Ügynökség és a Nemzeti Biztonsági Hatóságok, és a jelentésben is ez jelenik meg. Ami a biztonságot illeti, szerintem egy dolog van, amit hangsúlyozni érdemes, hogyha valóban, ahogy javasoljak, az ERA adná ki a tanúsítványokat, akkor a nemzeti hatóságoknak is lenne szabad kapacitásuk az ellenőrzésre, és akkor a hálózaton működő különböző üzemeltetőket tudnák ellenőrizni, és ez bizonyos értelemben segítene javítani a biztonsági rendszert még néhány dolgot, hogyha szabad megegyeznem, az összes módosító indítvány a konkrét, nagyon szigorú határidőket szab meg, ezeknek nagyon örülök ez mindenképpen nagyon hasznos. Ami az átmeneti időszakot illeti, hogy egy év legyen, ugyanazt tudom mondani, mint amit Bilbao asszony mondott, az operatív szempontból valószínűleg ez megvalósítható, az eljárás, intézményi eljárás szempontjából eh, már egy kicsit nehezebb, és a definíciókat illeti és egyes eljárási aspektusokat, ezeket össze kell hozni az interoperabilitási jelentéssel. Még néhány eh, specifikus észrevétel a jelentéstevő azt javasolja, hogy hozzunk létre egy olyan rendszert, amelyik a potenciális biztonsági veszélyekről kommunikációt tesz lehetővé, illetve az ügynökség jobban koordinálja a nemzeti szabályokat, és egy közvetős adatbázist alakítson ki az balesetekről és az eseményekről, úgy, mint a légügyben a bizottság ezeket mind tudja támogatni, de megint csak ennek mindenféle következményei vannak, amiket megfelelően fel kell mérnünk, hogy lássuk, hogy a források ezeket lehetővé teszik-e, illetve milyen további ö, költségvetési problémákat vet fel. Még egy rövid észrevétel, az ügynökséggel, mint vizsgálótestület, itt kis érdekütközés lehet, hogy valaki vizsgálati testület is, meg ellenőrzi is a rendszert. Adott esetben ez jobb lenne, hogyha úgy lenne, mint a jelenlegi szabályozásban, hogy az ügynökség felülvizsgál, de az vizsgálatot a nemzeti hatóságok végzik. Ez lehetne egy, ezt majd még meg kell beszélni. Volt egy észrevétel a határon átnyúló infrastruktúrával kapcsolatban, ezt is támogatni tudom, sőt egyre több határon átnyúló infrastruktúra lesz a jövőben, ez összhangban van azzal a munkával, amit a parlament is végez. És a, mi pedig a vonatvezetőknek az idejével után nem új szabályokra van szükség, hanem inkább ezeknek a megfelelő kezeléséről. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Következő a vasúti ügynökség. Ja, elnézést, Michael. Elnézést, elnézést, Michael. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Azt hiszem, hogy egyetértünk, de csak zárójelben itt nem arról van szó, hogy egy olyan ügynökséget akarunk létrehozni, ami mindent mindenért felelős. Nyilvánvalóan a nemzeti hatóságok is megmaradnak. A döntések, ha veszük a légi közlekedést, ott is 75% a döntéseknek nemzeti szinten születik. Tehát én nem akarunk egy európai monstrumot létrehozni. Az együttműködés rendkívül fontos, és nyilván nem azt jelenti, hogy mindent el kell vetni de az egységes kompetencia mindenféleképpen fontos, hiszen azt akarjuk biztosítani, hogy olyan európai infrastruktúra működjön, ami mindenki számára a jövőben olcsóbb lesz. Robert a kivételeket említette, ez fontos, és Ayala Sanders asszony is ezt említette. Kazróben például van egy villamos vonal, Eh, ami a városban villamosként működik, aztán át eh, eh, megy a vasútra. Tehát az IC-ről át lehet szállni a villamosra és fordítva. Zárbrücken és Zárbrück között itt a vonat a villamos sínen működik, aztán a városon kívül pedig a német vasúti vonalon, és aztán ismét a városban ismét egy másik hálózaton. Tehát ez három különféle rendszer. Tehát vannak ilyen kivételek, de ezek regionális jellegűek, és nem nemzetiek. Frankfurtban is négy különféle rend, vagy Franciaországban is négy különböző rendszer működik. Ez előfordulhat, és pontosan a balti országokban is az a probléma, hogy Lettország és Észtország között nincs összekötetés. Ezt erre lehet európai tanúsítványt kiadni. Sors, amit említettél, szintén nagyon fontos szempont, ami pedig a tanúsítványokat illeti. Az A rész ebben arról van szó, hogy a pályának, pályaüzemeltetőknek és a vasútársaságoknak is abban a helyzetben kell legyennek, hogy egységes rendszer tudjanak működni. Nyilvánvalóan a B rész esetében pedig más fajta döntést kell hoznunk. Ami a baleseteket illeti, a hajózásban Tudjuk, hogy a baleseteket függetlenül vizsgálják ki, és lehet, hogy számos dolog nem kerül napvilágra. De hogyha függetlenül tárják fel a hibákat, az okokat, akkor nyilvánvalóan az erre vonatkozó képesítéseket, követelményeket szabályozni kell. Minden egyes baleset súlyos. És a kiindulási alap, hogy megfelelően kivizsgálják, elemezzék, hogy a jövőben hasonló balesetek elkerülhetőek lehessenek. Aztán mondhatjuk, hogy ez egy nemzeti baleset, és akkor azt majd mi külön kivizsgáljuk. A hajózás erre jó példa. Tehát itt a felhatalmazásoktól, a hatáskörök átruházásától függ ez az egész. Thank you, Michael. Köszönöm szépen. És akkor most a vasútügynökség 5 perc. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy nyilvánvaló, hogy vannak módosítók az én ö, ö, jelentésemben is, amik köz, kapcsolódnak szorosan a vasútbiztonsághoz és az interoperabilitás kérdéseihez. Először is, ami a kompetencia szinteket illeti, nyilvánvaló, hogy szeretném az erát egy ablakos megoldásként vagy ügynökségként elképzelni, de ez egy ezért nem exkluzív a megközelítésem egyes szakaszokban. Tehát például az infrastruktúra esetében nyilvánvalóan olyan kell, hogy legyen a megoldás, hogy minden infrastruktúra beleférjen ami a biztonságnál és az egységes biztonsági tanúsítványt illeti, már elhangzott, hogy egy tagállam szinten az opera üzemeltetőkre egy kell, hogy legyen. És a harmadik az pedig a gördülőállomány és a mozdonyokat illeti, megint csak egy olyan megoldás kell, hogy nemzeti hatóságoknál kisebb dolgok legyenek, vagy az különös elszigetelt tehát nem, vannak például Kelet-Európában nem földrajzilag vannak ezek elszigetelve, hanem történelmileg és politikai szempontból nagyon jövedelmezőnek egyes esetekben az elszigeteltség. a szakértőknek kell, hogy jók legyenek ezek az adatok, és nem rossz, hogyha figyelembe kell azt is vennünk, nagyon különböző helyzeteket, például a finanszírozási szempontból is, ugye az adófizetők pénze, vannak a díjak, a infrastruktúra díjak, használati díjak, és az szabad ingyen engedélyezések, amiket kiadnak. Én azt szerettem volna, hogy mindenki a lehető legjobban járjon, például a gyártók, az erre a legegyszerűbb, mert akkor egy helyen kell csak engedélyeztetni a mozdony meg a görtülő állományt, és ez jó szakértői tevékenységet tesz lehetővé. De az én javaslatom, mint mondtam, hogy a lehető legjobb megoldást válasszuk, és ne kerüljön senki sem hátrányosabb helyzetbe. Ez az elsődleges az is szerepel a javaslatomban, hogy a felelősség és kompetencia is nagyobb legyen az ügynökségnél. Megfelelő jogi keret kell ehhez, hogyha ugye vannak büntető jogi felelősség, ugye a szerződések értelmében ez nem maradhat az ügynökségnél, de a polgári felelősségre is kell gondolnunk, illetve adott esetben a különböző kártérítési és egyéb kérdéseket is kezelni kell. És az ügynökségi felelősséget is valahogy meg kell oldani. Természetesen a viszonosság kérdése, a harmadik országoknak a hozzáférési kérdések, ezek nem egyszerűek, nincsenek igazán megoldásaim, de ugye a kollégák is jelezték, Kelet-Európában, a három balti országban ott egészen fura helyzetek vannak, mert az összes engedélyezést a külföldieknek a magánvállalatok adják ki, olyanok, amelyek valójában állami vállalatok, és vannak, amiket pedig csak a belső, például a finn vagon, vagy állomány nem tud átmenni Észtországba, Litvániába, és így, mert a harmadik ország paraméter lép be, miközben e- Európai Uniós ország. És a mozdonyoknál még furcsább a helyzet, hogy kollégák mondta például az észt kollega, észt vagont vagy mozdonyt használtak azért, hogy lettországi látogatáshoz, mert egyszerűen megoldhatatlan volt a nemzeti hatóságnak, kellett volna rámondani, hogy az ha Észtország elnöke Rika vár között ment volna, utazott volna, akkor nem lett volna probléma, simán átmentett volna a határon. Ugyanakkor az Európai Uniós országokon belül probléma volt. Tehát itt mindennek az uniós szabályok szerint kell menni, vagy az Európai Uniós tagállam szabályai szerint, még akkor is, hogyha technikai szempontból a harmadik országból érkezik. Tehát ez az alapelv. És végül is a nyelv. Ez egy nagyon értékeny kérdés, de én azt mondom, hogyha valaki uniós nyelven kommunikál az erával, akkor ugyanazon a nyelven kellene, hogy válaszoljanak Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Bizottságnak vannak szolgázata, ez persze fizetős, de azért ez nem olyan nagyon drága, mert egyébként hány nyelven fogunk dolgozni, hát az megint csak hátrányos. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Dominik négy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Robertnek a munkát, akivel mindig öröm együtt dolgozni de először is egy zenei összehasonlítással indítanék. A, van egy európai vasúti koncert, ez olyan, mint egy 120 zenészből álló ö, ö, zenekar, akinek 28 különböző partitúrát osztottak ki, és nincsen karmester. Tehát végül is elviselhetetlen a kijövő úgyne, úgynevezett zene. Tehát ugye át kéne írni a partitúrát, Második dolog pedig, hogy a ö, karmesternek meg kellene adni a szükséges lehetőségeket, ugye ez lenne az ügynökség. Négy ö, ügynökségi funkció van, ebből van, amelyik három nem annyira bonyolult, de egy van, amelyik nagyobb problémákat vet fel. A szabványosítás, a nyilvántartás és a ö, hatásköre az ügynökségnek, ezek nem vitatottak, a bizottság és tanács támogatása rendben van, az ellenőrzés és a támogatás, segítségnyújtás nemzetközi szerve, hatásoknak, ezek is rendben vannak. Tehát itt látjuk, ahol gond van, ez a tanúsítás mert ott ö, ezek kötelező ö, kötelezettségeket írnak elő. A, szerintem az egyablakos megoldás kell, hogy legyen az ügynökségnél, mert egyébként sosem lesz interoperabilitás. Ami nem vitatható szerintem, ez az egységes, egyetlen tanúsítvány, a ö, gördülőállomány ö, piac és az RTMS, ezek mind ö, az ügynökséghez, a ö, forgalomba állításban a nemzeti szabályok vagy a regionális szabályok, ö, nemzeti hatóságok hatóságként járhatnak el, de abban az esetben, hogyha a regionális ható, az európai hatóságtól is, vagy ügynökségtől is kérhető legyen ez a tanúsítvány. A nemzeti hatóságoknak támogatást, szakértelmet kell adni, nem pedig a saját nemzeti sajátosságaiknak a védelmét kell, hogy ellássák, mert ez hátráltatja az interoperabilitást. És elég feladat marad a nemzeti hatóságoknak, hogy összehangolják a nemzeti hatóságokat, a forgalombálítást, a piacra kerülést és az egyéb szabályozásokat ellenőrizzék és a regionális vagy szigorúan ne, csak nemzeti ö, ö, kérdések azok egyre csökkenő ö, számban lesznek. A határidők, a fellebezés és egyéb lehetőségek, ez nagyon fontos, hogy lássuk, és mindenkit megnyugtoljon, hogy vannak jogorvoslati lehetőségek, és nem egy ügynökségi diktatúra valósul meg innentől, hanem azt is szeretném hangsúlyozni, hogy fontosak a pénzügyi rendelkezések és a személyi állomány statutuma jogállása. Egyelőre a pénzügyi keretek nem érnek fel a feladatokhoz. Tehát sok mindent kérünk az ügynökségtől, és alig kap hozzá pénzügyi és személyi állományt eznek nyilvánvalóan nagyon komoly következményei vannak, mert ebből lehet kihatása a hatékonyságra, az interoperabilitásra, a biztonsági előírások fenntartására és az ügynökség megbízhatósága szavahihetősége is itten kockán forog a felelősségnek az új feladatkörökkel összhangba kell lennie, tehát itten az együttműködés, a nyelvi kérdésről ugye már itt volt szó, hogy most az összes uniós nyelven működjön-e az ügynökség, hát őszintén szóval ez nem fog menni. És végezetül pedig az átmeneti időszak, ugye itt hallom, hogy le kell rövidíteni, mások azt mondják, hogy meg kell hosszabbítani. Valójában az áthat az átmeneti időszak az attól függ, hogy milyen eszközöket adunk. Ha sokat adunk, akkor lehet nagyon rövid, hogyha a nem kap eszközöket, vagy nagyon keveset, akkor sokkal hosszabb átmeneti időszakra lesz szükség. Ennyi. Pányó úr, Zsill, négy perc. Köszönöm, elnök úr. Mint ahogy kollégánk Robert az imént elmondta a jelentésében is, ez a felővizsgálat, amit már nagyon vár a vasút, ez több mint szükséges, és nem is szeretném elkutalni a képre, amit Dominik mond, vázolt fel itten az előbb. De mindenképpen támogatnunk kell a vasúti, az Európai Vasúti Ügynökség szerepét ennek megfelelően, és amit a jelentéstevő is elmondott, én úgy gondolom, hogy az engedélyt kérők, a tanúsítvány kérőknek eh, választási lehetőség kell, hogy legyen, hogy az Európai Ügynökséghez fordulnak, vagy egy Nemzeti Biztonsági Ügynökséghez, hogyha kizárólag nemzeti területen használják azt a eh, mozdonyt de csak ez lenne az egyetlen olyan eset, amikor a kérelmező választhat, hogy a nemzeti biztonsági hatósághoz fordul, vagy az európai ügynökséghez. A rendeletnek több pontosítást kellene elérnie az Európai Ügynökség és személyi állománya büntetőjogi felelősségével kapcsolatban, 64-es cikk, szerintem egyelőre akadály, a büntetési ügyben, hogyha valamilyen baleset következik be. A harmadik országokkal kapcsolatban és a meghatározása a nyelvi kérdéseknek, ezekkel is jobban kellene foglalkozni ebben a rendeletben. Azt a, e, és osztom a jelentéskészítő véleményét. Azt viszont sajnálom, hogy a jelentéskészítője nem veszi figyelembe, az átmeneti időszak szükségességét, ami alatt az vasúti ügynökségnek a kompetenciája, hatásköre kellene, hogy kibontakozzon. Tehát ez mindenképpen a szükséges források, szakértelem és egyebekre szüksége van az ügynökségnek, és Itten pontosításokra van szükség, amit az imént jelzett kollégánk is, hogy milyen átmenetről van szó, és hogyan. És itten ezeket pontosítani szükséges. Ezt meg is fogjuk egyébként tenni majd a módosító indítványokkal. Az ügynökségnek jelenleg kizárólag szabályozó, szabályosító normatív feladatköre van, és egy olyan területen van döntése, ami kihat a vasúti biztonságra. Tehát fokozatosan ki kell építeni a lehetőségeket, hogy az ügynökség meg tudjon felelni az új felelősségi körének. Példaként említeném, ez az átmeneti mechanizmus hasonló lehetne, mint amit a, az Európai Légügyi Ügynökségnél alkalmaztunk, nyilvánvalóan megfelelő adaptációkkal és megint csak csatlakozom árnyék jelentéstevő kollégámhoz, Dominik Rikkéhez. A, tisztázni kell az ügynökségnek a ö, jogosítványait, a felelősségi körét, a, az anyagi és a személyi ö, feltételeit. Köszönöm. Mr. Benyon, for... Benyon úr, négy percben. Köszönöm szépen, nagyon fontosnak tartom, hogy a lendületet megőrizzük az egységes vasúti piac kialakítása terén. Ha a vasútársaságokat a nemzeti hatóságok keblén vagy ölében hagyjuk, akkor ezzel keveset tudunk elérni, európai tanúsítás, tanúsítványra van eh, szükség ahhoz, hogy a piaci előnyökkel élni tudjunk. Tehát ebből a szempontból nagyon fontos, hogy az ERA eh, lesz eh, az a hatóság, amely az egységes tanúsítványokat kiadja. Hát a függetlenül egyetértek azzal, amit Robert elmondott, és ezek helytálló felvetések, ami az árakat illeti, elsősorban azon vasútársaságok esetében, amelyek a saját országukban szeretnének maradni. A kördülő állomány esetében mindenféleképpen fontos az egységes európai tanúsítvány, hiszen itt az egyik feladatunk, hogy a gördülő állomány esetében legyen valós európai egységes piac, hiszen a használt gördülő állománynak is van értéke. Mindenféleképpen el szeretnénk kerülni egy olyan keretet, ami gyakorlatilag a nemzeti monopóliumokat európai szintre terjesztené ki. Tehát másfajta megközelítést is meg kéne vizsgálni a tanúsítványok tekintetében. A differenciált árképzés semmiféleképpen nem szeretnénk, hogyha az ERA olyan árakat alakítanak ki, ami a Deutsche Bahn vagy a francia vasút számára lenne előnyös, viszont egy kisebb vasútársaságot egyszerűen kiszorítana a piacról egy mellék vonalon közlekedő társaságot. Tehát figyelembe kell vennünk a kis vasútársaságok érdekeit is, foglalkozni kell az ő gondjaikkal is. A nyelvhasználat szintén gondot fog jelenteni, különösen a kis társaságok esetében. Szerintem meg kellene vizsgálni, hogy a nemzeti hatóságok és az erák között a kapcsolatot hogyan lehet kialakítani. Az erre bizonyos feladatokat úgymond kiadhat a nemzeti hatóságoknak a tanúsítványok kibocsátása tekintetében, illetve a nemzeti hatóságok egyfajta közvetítőként járhatnának el. A lényeg az, hogy a tanúsítványok európai dimenziójúak legyenek, tehát mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy másút is vannak lehetőségek, máshol, más tagállamban is üzemelhetnek. Úgyhogy ezeket a kérdéseket mindenféleképpen ki kell eh, alaposan vizsgálni, és el kell kerülni a túl magas árak kialakulását, ami különösen hátrányosan sújtaná a kisvállalkozásokat. Fontos, hogy minden olyan vasúti üzemeltető, amely úgy érzi, hogy diszkriminatív szabályok érvényesülnek, jogorvoslattal élhessen az eránál. És én egyébként örömmel várom a további együttműködést michael el és Robert-el, hogy ezeket a kérdéseket fel tudjuk oldani. Kramer úr, négy percben. Még egyszer az ERA, a központi hatóság, de együttműködik a nemzeti hatóságokkal, és az esetek 95%-ában a nemzeti hatóságok döntenek. És az e a esetében ez működik, tehát azt kellene kiinduló példaként venni mert ellenkező esetben nem működne a rendszer, illetve ugyanúgy működne, mint jelenleg, különösen a mozdonyok tanúsítványa esetében. Tehát az illetékességi körök tisztázása nagyon fontos. Robert, ez egyetlen egy dolog, amiben nem értünk egyet. Ha a balti helyzetet megnézünk. ők Oroszországgal együttműködik Lettország, Litvánia, Észtország és Finország is, ami a vasúti átállást illeti. Ez hasonló a légi közlekedéshez, ahol az USA nem fogadja el az európai légiteret, és ezért kétoldalú megállapodásokat írt áll, aminek óriási előnye van számára, mert Berlinbe repül, aztán onnan Párizsba, majd Madridba, de fordítva ez nem lehetséges, mert mi csak az USA-ba repülhetünk, de ott azon belül, a belső piacon már nem repülhetünk tovább. Letország, a te országod szerintem akkor lenne erősebb az Európai Unión belül, hogyha egy ilyen egységes rendszer kialakulna és egy kis lett ország nem tud olyan erővel tárgyalni mondjuk Oroszország vonatkozásában, mint együttesen. Tehát az orosz mozdonyok amelyek az EU-n belül közlekednek, európai tanúsítványjal rendelkeznének. És akkor Finnországban, Lettországban, Litvániában is közlekedhetnének. Ez mindenféleképpen előnyös lenne, és erre törekszünk, és nem tehetünk különbséget a, ö, olyan szempontból, hogy az oroszok által Finnországban engedélyezett ö, mozdonyok másút nem közlekedhetnek. A tanúsítvány kiadás mindenféleképpen európainak kell, hogy legyen. Természetesen vannak eltérések, kivételek, eh, itt említett a, eh, említettük a eh, villamost, illetve ilyen különleges helyzetek, a az antik vagy a régi vasutak vonatkozásában. Tehát még egyszer a jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők felé szeretnék köszönetet mondani, illetve a bizottságnak is az eddig végzettekért. Köszönöm szépen. Thank you very much. Before I bring you in, Mr. Kolicek, can I just welcome a group uh, of visitors from, with, Mielőtt Kolacsek úrnak adnám meg a szót, szeretnék üdvözölni egy látogató társaságokkal, akik a Mozel vidékéről, Franciaországból érkeztek, üdvözöljük Önöket. Itten a közlekedési és turisztikai szakbizottságban Kolacsek úr, önné a szó négy percben. Köszönöm szépen. Először is szeretnék visszatérni néhány technikai kérdésre, amelyek úgy gondolom, hogy a kollégák egy kicsit alulbecsülik. Hogyha egy olyan rendszerünk van, akkor hogy hogyan működik az infrastruktúra, és különböző egységek vannak az Unióban, akkor külön a tesztelési, a vizsgálati szabályok is, különböző e, villanyvontatási rendszerek vannak, de mindegyik rendszerhez egy kicsit más e, szükséges, és a kollégák helyesen mondták, hogy ha van egy adott rendszer, ami az ellenőrzést megvalósítja, és hogyha egy másik rendszerre alkalmazzuk ugyanezt, akkor nem feltétlenül lesznek jók az eredmények ezért specifikus rendszerek és ellenőrzési rendszerek is kellenek a gördülő állományra és bizonyos infrastruktúra típusokhoz. Ez nem politikai rendszerről van szó, hanem azért, mert a technikai realitások eltérőek, és hogyha egységes biztonsági szabályokat akarunk, egységes műszaki szabályokat, és utána azt kérjük, hogy ezt egy nemzeti hat egy, egy hatóság, európai hatóság, vagy az európai ügynökség ezt felügyelje, akkor ezt sok se tudjuk meg, tudni megoldani, mert állandóan lesznek kivételek, és ezt mondhatom, tehát ezt nem tudom elfogadni, ezt az elnök. Köszönöm szépen, hagyd mondjak még valamit, ami Michaelnak által elmondottakból jön az öröklött régi vasutakkal kapcsolatban, amelyek kivételt képeznének mindezen szabályok alól de van -e, arra is szükség van, hogy elismerjük azt a problémát, ami tudom, hogy megvan, amikor van egy fővonal, és és más hálózathoz kapcsolódva használják. Ezért fontos, hogy az Európai Unió vasúti ügynöksége valahogy ezt kezelni tudja, és ezért szükségesek a szélesebb konzultációs testületek, mint ami az Európai Ügynökség keretében jelenleg megvalósul. Tehát vannak olyan gyönyörű, régi, például a gőzmozdonyok, ez volt az utolsó, amikor az európai interoperabilitással foglalkoztunk, amikor volt gőzmozdony is, de ez egy külön terület. Paké úr, 5 perc. Köszönöm szépen, elnök úr! a bizottság részéről is támogatjuk ezeket a régi vasatokat is. Nem hiszem, hogy a, a jelentés megváltoztatná ezt a kivételeknek a lehetősége megvan, hogyha a tagállam ezt a kivételt biztosítja. És ezzel szerintem meg tudunk felelni ezeknek a nagyon specifikus vasútársaságok igényeinek is. Köszönöm én is a jelentést, és úgy gondolom, hogy itt főként az interoperabilitási architektúráról szó. Zile, Zile úrnak a jelentése nagyon jól lefedi azokat a kulcspontokat, amelyek a felelősség eh, kérdéskört szabályozzák, ez nagyon fontos az interoperabilitás és biztonsági szempontokból is. A második dolog a fellebezési le, vagy jogorvoslati lehetőség. Ez biztosítja a kapcsolatot az ERA és a nemzeti hatóságok között. És a harmadik dolog, de ezt is említette Dominik eh, Rike és mások is, a költségvetési források Köszönöm szépen tehát, hogy a jelentés ezekkel is foglalkozik, és van ilyen technikai jellegű kérdés, amin tovább dolgozunk a jelentés készítővel együtt. Két általános észrevételt szeretnék az ERA és a nemzeti hatóságok közötti kapcsolatra vonatkozóan. Az első véleményem szerint a jogszabálynak olyan széles keretet kell adnia, és a, biztonság, a bizottság szempontjából ez az ügynökségi feladatkör minden képen sok mozgástér lesz a speciális megállapodásokra az Európai Ügynökség és a Nemzeti Hatóságok között. Tehát itt nem arról van szó, hogy az ERA helyébe lép a nemzeti biztonsági hatóságoknak. Az ERA a felelős a tanúsítvány kiadásáért biztonsági esetekben, de együtt dolgozik a nemzeti hatóságokkal. És az ERA szabályozása alatt kell, hogy legyen diszkrecionális joga, hogy e, e, nemzeti hatóságokkal, vagy azok csoportjaira, vonatkozóan megoldásokat találjon. Például a, a különböző regionális megoldásokra, mint például a balti államokban, ahol a nyomtáv más. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezeket a hálózatokat kihagyjuk az európai keretből, hanem inkább arra kellene összpontosítani, hogy hogyan vonhatók be, és hogyan tud segíteni az ERA abban, hogy ezek is megfelelően kapcsolatot tudjanak tartani a szomszédokkal, a más nyomtával közlekedőkkel például és ezt kell megnézni, hogy hogyan fejleszthető tovább ez a szöveg ilyen irányba. Még egyszer köszönöm a jelentést, és köszönöm elnök úrnak is a nagyon ambiciózus és euh, ambiciózus hangulatáért is a vitának. Robert. Szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának, akik észrevételeket tettek, és néhány reagálásra én is szeretnék reagálni. Nem túl sok figyelmet fordítottam ezekre, mert vártam az önök módosítóit is, és a módosítók alapján szerintem majd kompromisszumokat lehet elérni. Ami a, az ERA és a hogy hogyan állapítatja meg az erre a szolgáltatásainak az ellenértékét. Erről ugye nincsen eddig szó, valamilyen küszöbök kellenének, de mindenképpen, hogyha exkluzívvá, tehát kizárólagossá tesszük az erre a tevékenységét, akkor ez azt jelenti, hogy az ő kapcsolata a nemzeti hatóságokkal nem szabályozott. Tehát az összes pénzt magánál tartja, és nem ad semmit például a nemzeti hatóságnak, vagy legalábbis nagyon nehéz lesz ez a kapcsolat az én véleményem szerint, és a politikusoknak még nehezebb lesz a dolog elmagyarázni a saját esetükben, amikor van egy, valak, egy üzemeltető, amelyik a, a helyileg akar üzemelni, hogy kell neki fizetnie, és többet, mint jelenleg, hogy gyakorlatilag ugyanazt a piaci részhez jusson hozzá. Hogyan lehet ezt elmondani? Például a, azért emeljük a ö, vasúti jegy árát, mert többet kell fizetni a tanúsítványért. Hát ez politikailag nem megmagyarázható. Tehát van ez a nagy egyablakos megoldás mindenre, amit az ERA, a, ez akkor jó, hogyha ez olcsóbban tudja megcsinálni, mint a nemzeti hatóságok. Ez az alapelv kellene, hogy legyen például Oroszországgal. Nagyon jó lenne, hogyha az ERA valamit tudna tenni a, az orosz vasutakkal, Jakulin úr és egyebekkel. Nagyon jó lenne, hogyha itt el tudnánk valamit érni, de hagyjuk nyitva ezt az, ezt az ajtót. Ha lett, vagy az észt vasút valamit szeretne, és kapcsolatot szeretne tartani az orosz vasattal a nemzeti hatóságon keresztül, akkor hagyjuk meg ezt a lehetőséget. De hogyha azt mondjuk, hogy a, a jobb a tárgyalási pozíció az erán keresztül, akkor választhassák ezt, és hagyjuk nyitva ezt az opciót, és szerintem ezt csak így lehet megoldani, mert nem lesz egyébként megoldás, hogy például a gördüle állományra, ami Moszkvába megy, hogy azt egyszerűen nem lesz lehetőség arra, hogy erre a tanúsítványt, meg, vagy az engedélyt megszerezzük. Köszönöm szépen, szerintem egy jó kompromisszumokat fogunk majd. Még egy utolsó dolog, azt mondta Biba asszony jelentése után, hogy a technikai kérdések, mert fontosabb a vasútnak az, hogy túléljen. Én ugyanúgy gondolom, hogy a figyelme kell venni, hogy vannak még különböző kis hézagok, akkor a műszaki pillér az liberalizálja, vagy jó a liberalizáció szerepről. Tehát, hogyha a technikai pillére le, tovább tudunk lépni, akkor tudunk ezen gondolkodni, nehogy az egyik elszaladjon a másik előtt. Még egy dolgot, tehát a technikai, a műszaki részekre, minden, tudom, hogy mindenki együtt dolgozik, és az árnyékjelentéstevők is együtt dolgoznak, ez fontos. De azt nem szeretnénk, hogy az egyik jelentés mond valamit, és a másik annak pont az ellenkezőjét mondja. Tehát ezért hangsúlyozom a három jelentéstevőnek és az összes árnyékjelentéstevőnek, hogy nagyon szorosan együtt kell dolgozniuk, hogy végül valami olyan jöjjön ki ebből, ami tényleg konzisztens minden területen. Tudom, hogy önök így dolgoznak, csak még egyszer ezt szeretném szeretném hangsúlyozni. A határidő a módosítókra szeptember 16-a, 18 óra, Tranban november 26-án lesz a szavazás, és plenárison januárban, tehát 10, szeptember 16-18 óra a módosítók vége. Azzal a végére értünk a délelőtti napi rendnek és három órakor a litván miniszter jön, én, és akkor lesz egy kis időnk, és utána, tehát három órakor. Köszönöm szépen!